Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf von heute Morgen mit einem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs zu den... Az Európai Számvevőszék a vidék fejlesztés keretében a az eszközök alkalmazásával foglalkozik, Gájerről az előadó, Kalulájt asszony pedig az, aki a számvevőszék nevében van itt a value for money értelmében. Úgy gondoltam, hogy azonnal kezdjük el, a legfontosabbak már úgyis itt vannak. Kajlajta asszony a szó. Madam Chairman, honorable members of the... Elnök asszony, igen, tisztelt kollégák, a számvevőszék eh, ezen külön jelentése a vidékfejlesztés eszközével foglalkozik, sikeres és ígéretes ez a tevékenység vidéki területen. Hogyha megnézzük a pénzügyi eszközöket, a hiteleket, az úgy általában jó eredményt érnek el. Először a háttérről szeretnék beszélni. Egy olyan időszakban, amikor megszorításokra van szükség, akkor jobban kell felhasználni a közpénzeket. A pénz, pénzügyi eszközöknek megvan a lehetőségük, hogy erősítsék ezt az irányzatot, és egy adott költségvetésből több beruházást lehet így megvalósítani. A pénz eredeti lokalizált elhelyezését, allokációját kell segíteni, és a politikai célokat megfelelően kell kitűzni oly módon, hogy bevonhassuk a magántőkét is, ez az úgynevezett leverage effekt 11 és 3 garancia alap és 3 hitel alap áll rendelkezésre a következő pénzügyi időszakban a tagállamok mintegy 700 milliót használtak, milliárdot használtak fel a legutóbbi időszakban. Az új időszakban az Európai Bizottság szeretné elérni, hogy egy kétszeres eredményre jussunk a legfontosabb beruházási területeken a legfontosabb kérdéseink az Audi a következők voltak. Megfelelően használták-e fel 2007-2013-es programidőszakban az idevágó eszközöket? A következő, hogy ezek a pénzügyi eszközök megfelelő eredményt értek el, a harmadik pedig végül, hogy a szükséges javulásokat sikerült -e elérni a megfelelő területeken. Azt láttuk, hogy a kapitalizáció során hogy 2007-2013 között feltűnő esetek nem voltak a felhasználás során. 2007-2013 között a bizottság vezetése hiányzott némileg a pénzügyi felhasználások során. A részleteiben ezt azt jelenti, hogy a programozási keretet nem megfelelően készítették elő, a pénzügyi eszközök ismerete korlátozott volt, és nem volt tényleges kereslet pénzügyi eszközök iránt ezen a területen ahogyan ezt mi a tagállam körében végzett felmérésünk során megalapíthattuk. A mezőgazdasági területen a felhasználást nem megfelelően értékelték, és további eszközök nem álltak rendelkezésre az értékelők számára. Itt igyekeztünk segíteni a N plusz 2 szabályt fokozottabban betartatni a következő terület a teljes összeg, amivel itt szembesültünk, azt láttuk, hogy a tagállamok számára ez komoly lehetőséget biztosít. Itt a kiadásokat úgy kell megalapítani, hogy elérjék a kedvezményezeteket, de ez nem volt, nem volt mindig sikeres. Itt a garanciák teljes értékét úgy kell megalapítani, hogy egy garancia alap megfelelő garanciákat adjon ki, méghozzá a kifizetett tőkét nem léphetjük túl ezen a területen. Ez azt jelenteni, hogy 100%-os kockázatos tőkét helyeznénk ki. A túlkapitalizációt és figyelembe kell vennünk. 231 millió, 221 milliót fizettek ki a 11 garancia alap esetében. Mi úgy gondoljuk, hogy az összes garancia, amit kiadtak, mindegy 250 millió euróra vonatkozna ez mint egy max ez adott esetben akár 50 millióval is elérhető lett volna, és ez azt jelenti, hogy jelentős túlkapitalizációt alapítottuk meg, mint egy 210 millió vagy 200 millió euró értékben. Itt az EU politikák végrehajtására jobban kell figyelnünk. Gyakran látjuk, hogy a pénzügyi eszközökkel többet kell elérni, de egyelőre kevesebbet értünk el több pénz kiadásával. Meg kell nézni a pénzügyi eszközök, milyen eredményt értek el a leverage területén, a multiplikátor hatásként, tehát itt a meglévő ö, támogatások esetében meg kell vizsgálni, hogy a leverage hatás mit ért el. Itt azt vártuk, hogy a rendelkezésre álló helyi pénzeket felnöveljük, és a plusz tőkét kívánunk mozgosítani a magánpiacon. 2013. Decemberi, december 31-ig csak 35%-ban sikerült ténylegesen garanciával kifizetni az idevágó eszközöket. Ennek az eredménye a garancia alapok 0,55%-os eredményt értek el. Ez, e, ez a multiplikátor hatás nem elegendő. A hitel alapok esetében is igen alacsony a multiplikátor hatás. És a tagállamok keveset tettek eh, annak érdekében, hogy a multiplikátor hatást elérjék, ezért arra következtetési jutottunk, hogy a pénzügyi eszközök nem az elvártnak megfelelően működtek, és nem tudtak teljes mértékben hozzájárulni, amikor a multiplikátor hatás elérésről beszélünk. Ez egyébként a végrehajtás során is késedelmekhez vezetett. A multiplikátor hatás hiánya egyébként a túlkapitalizációban is keresendő sem a bizottság, sem a tagállamok nem tudtak megfelelő monitoring rendszert bevezetni, hogy megbízható adatokhoz jussanak, és megmutatkozzon, hogy a többszöröző hatást elérték ezek a pénzügyi eszközök. Továbbá tudni kell azt is, hogy a közpénz arra is szolgálhat, hogy támogatásokat fizessenek ki a közpénzek odaítélé odaítélése alapján a tagállamok, amelyeket meglátogattunk, azt mutatták, hogy e, inkább csak a közpénzek elköltéséről van szó. Előfordulhat, hogy a pénzügyi eszközök esetében mindenek előtt visszanemtérítendő támogatások kerültek előtérbe. Úgy gondoljuk, hogy az EU költségvetés nem vállalhatja egyedül a kockázatot valamennyi esetben. 2014-2020 között mindenképpen javulást szeretnénk elérni. Elemeztük, hogy a problémákat meg lehet -e előzni, amelyeket a korábbiakban említettem. A számveveszék elismeri, hogy van egyértelmű javulás az eddigiek során. Elsődleges értékeléseket folytatunk valamennyi eszköz esetében. A, a, meg tudjuk ítélni, hogy milyen teljesítményt nyújtanak az alapok ennek ellenére a fő aggájainkat nem kezelték. Itt arról van szó, hogy a túlkapitalizáció kockázata még mindig nagy, és ez elvezet oda, hogy nem tudjuk a megfelelő multiplikátor hatást elérni a finanszírozásban. Összességben megállapíthatjuk, a számbevőszék úgy gondolja, hogy nem voltak sikeresek a pénzügyi eszközök a vidékfejlesztésben, és bár vannak ígéretes jelenségek, de továbbra is komoly, kihívásokkal szembesülünk az időszakban is ezen a területen. Üdvözlöm Holgan biztos kezdeményezését, hogy intenzívebben vegyük igénybe a pénzügyi eszközöket, és szeretném megismételni, hogy nem a több, hanem a jobb pénzügyi eszközök irányába kell törekednünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos jelentés, szeretnék gratulálni önnek. Ugyanis ezt már korábban meg kellett volna kapnunk, mielőtt elkezdtük vizsgálni ezt a területet. Jens Kájer, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozni szeretnék a köszönet nyilvánításhoz és a gratulációhoz, amit Kalulatja asszonynal szemben és a csapatával szemben kinyilvánított itt a középtávú eh, pénzügyi keretről már beszéltünk korábban, nem itt, hanem a Költségvetési Bizottságban, egyébként ennek tagja vagyok én is, és Greszla asszony is, és plusz eh, pénzügyi forrásokról beszéltünk, és azt mondták, itt vannak a pénzügyi eszközök, és itt az ideje, hogy kevesebb pénzből többet érjünk el. Ez az egyik oldala az éremnek, amire fel akarom hívni a figyelmet. A másik pedig a kérdés, amint szintén elgondolkodtam, hogy milyen tanulságot tudunk levonni az FC kapcsán, és milyen konstrukciókat tudunk itt még elképzelni. Kaldelajt asszony alaposan bemutatta a jelentést, kitért fontos kérdésekre, nem kellett nekem még egyszer megtennem, megállapíthattuk, hogy az elmúlt támogatási időben 700 millió euró egyedül a vidékfejlesztés területen került ezekbe a pénzügyi eszközökbe, és a számbevőszék ebben az összefüggésben az eredményeket vizsgálta, a teljesítményt vizsgálta, és azt is megnézte, hogy a megfelelő szabályozást alkalmazták-e, hogy van-e valamiféle javítási potenciál a mostani időszakban olyan alapokat vizsgáltak Franciaországban, Litvániában, Görögországban, Romániában és Magyarország és Olaszországban, és itt különböző vizsgálatok voltak, plusz még Lettországban és Bulgáriában is. Az eredmény az volt, hogy ezek az alapok nem igazán sikeresek. Most persze költségvetési ellenőrként mondhatom, vigasztalhatom magam azzal, hogy legalább nem tűnt el pénz, sőt nem is pazaroltak a pénzre, csak hogy mint Kalolajt asszony elmondta, mint egy száz százalékkal többet telepítettek ki az alapokba, és ott befagyasztották a pénzt, mint amire szükség lett volna, vagyis más politikai célok eléréséhez ez a pénz már nem állt rendelkezésre. Ez nyilvánvalóan nem a mi elképzelésünk, amikor a megbízható pénzügyi menedzsmentről beszélünk. Arról van szó, egyszerűen túl sok pénzt használtak fel, amit aztán nem hívtak le. Túl sok pénzzel töltötték fel ezeket az alapokat, amit nem tudtak lehívni. Ennek persze különböző okai vannak kifogásolni kell még azt is, és itt csatlakozom a számbevőszékhez, hogy azok a szabályozók, amelyek a pénzügyi eszközök vonatkozásában a vidékfejlesztés területén megszülettek, azok nem reagálnak ezen politikai terület sajátosságaira, hanem eh, inkább a kohéziós eh, alapokat, kohéziós politikát másolták csak le. Ezzel szerintem foglalkozni kell mindenképpen, főleg ami a finom hangolást illeti, a mostani támogatási időszakban, hogyan tudjuk ezt továbbjatani, tovább javítani, hogyan tudunk távolabbra kerülni a nem a területnek megfelelő szabályozástól. A tagállamok ezeket az alapokat azért hozták létre, mert gyorsabban elérhetők a pénzek. Ha ez egyszer az alapban ott a pénz, akkor gyorsabban el lehet költeni, de hogy ez mennyire eredményes, ez nem egyértelmű. És Igazából a tagállamoknak jó volt ez, mert kamatokat szedtek be belőle, és képesek voltak arra az alapokon keresztül, hogy a kötelezettségvállalást, az N plusz 2-t, ami utána odaítélték a pénzt, meg tudták kerülni. Ennek az eredménye az volt, hogy láthattuk, hogy projektfinanszírozásnál a pénzügyi eszközökkel történő finanszírozás nem tette szükségesé a társfinanszírozás, tehát csak köz, közös pénzeket használták fel, és felhívták a figyelmet arra is, hogy a túlkapitalizáció miatt, a túltökésítettség miatt ezt a bizonyos revolving hatást, a multiplikátor hatást nem sikerült elérni és nem sikerült mobilizálni a megfelelő pénzeket. Tehát az a multiplikátor hatás, amit elvártunk, amire miatt annyira dicsérik ezeket az eszközöket, az nem következett be. Összességében tehát ki kell jelenteni, ez a dolog így nem működött. A politikai következmények, amiket én, vagy következtetések, amit én látok, hogy ez nem lehet a szent grálja a költségvetési politikának, ezek a pénzügyi eszközök, melyekkel hát a problémákat mindig megoldjuk, ez nem igaz így. Kérdés az is, hogy mekkorák legyenek a pénzügyi eszközök, hogy az igényeket ki lehessen elégíteni, ezt egyértelműbben kell meghatározni Nyilvánvaló, hogy ösztönzésre is szükség van a pénzügyi eszközök javára, mondjuk a támogatásokkal szemben, és a közösségek, amelyek hozzászoktak a visszanemtérítendő támogatásokhoz, hogy most egyszer most a visszafizetendő eszközök iránt nem annyira nyitottak, tehát ahol bizonyos pénzt kell vissza juttatni, hát ez ne, nem, nem nehéz ezt elképzelni, hogy ez így van, vagyis az ösztönzőket erősíteni kell a pénzügyi eszközök esetében, és a bizottságnak pedig a vezetést át kell vállalnia ezen a területen. Meg kell határozni a megkövelező standardeket, hogy milyen multiplikátor hatást érjünk el, és egyértelmű átmeneti és záró szabályokra szükség van egy időszak vonatkozásában, tehát mi történik akkor, amikor kifut egy ilyen időszak, támogatási időszak, és meg kell állapítani, hogy mely projektek azok, ahol vissza nem térítendő támogatást alkalmazunk, és hol kell pénzügyi eszközöket. Én óvatosan támogatom a pénzügyi eszközöket, azt hiszem igen, lehet áldásos a tevékenységük, és a jelentés ezt állapítja meg is véleményem szerint, ez az előnye ennek a jelentésnek, hogy rámutat arra, hogy egy-egy szektorban ez nem jól működött. Itt a bizottság lehetőséget kap arra, hogy újra beállítsa a dolgokat, és szerintem érdemes lenne megfelelő időn belül ezt újra megvizsgálni, hogy a helyzet ebben a támogatási időszakban a vidékfejlesztés területén javul-e, ha a pénzügyi eszközökről beszélünk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Azt hiszem kihozanító az eredmény. Kedves ilyen Gájer és Kallajta asszony, hát kihozanító ezt látni, és szerintem az Európai Bizottságnak mindjárt megadhatjuk a szót, Mielőtt a további kérdéseinket feltesszük az EU bizottságtól, üdvözlöm Longó urat, az agrárterület képviselőjét és Nízler urat, parancsoljanak. Bárki is kezdjen önök közül. Elnök asszony, tisztelt asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, Szeretném megköszönni a számvevő széknek és az Európai Parlamentnek az ajánlásokat, az észrevételeket. A bizottság 100%-ban elfogadta a számvevőszéki ajánlásokat, miszerint növelni kellene a pénzügyi eszközök teljesítményét. Szeretném aláhúzni azt is, hogy néhány ajánlás már végrehajtásra is került, vagy jelenleg történik a végrehajtásuk. A bizottság elismeri, hogy a pénzügyi eszközök a 2007 és 13 közötti időszakban a vidékfejlesztés területén viszonylag új eszközt jelentettek, tanulási időszakra volt szükség, meg kellett tanulni, hogyan kell használni ezeket a pénzügyi eszközöket. A pénzügyi válság idején a pénzügyi eszközök potenciális sikervét ez visszavetette, mert csökkentették a tagállamok a beruházásokat. A számvevőszék több ösztönzőt szeretne, és arra biztatja a tagállamokat, hogy intenzívebben használják ezeket a pénzügyi eszközöket. A bizottság kedvezőbb feltételeket kér a 2014 és 2020 közötti időszakra a jogalkotási keretet is létre kell hozni. Így például a társfinanszírozási arányon változtatni kellene, lehetővé kell tenni az előfinanszírozást, az áfát támogathatóvá kell tenni, ugyanúgy, mint a működőtőkét, és azt a lehetőséget, hogy lehessen alkalmazni eh, például off-the-shelf eh, eszközöket is. A bizottság szeretné elősegíteni az ilyen eszközök használatát, és az alap túltőkesítésével is kell valamit kezdeni. A, az exante vizsgálatokat kötelezővé kell tenni. Az exante értékelés a mezőgazdaság területén jelenleg már előkészítés alatt áll. A túltőkésítés konkrét kérdésével kapcsolatban a fizetésekre fokozatosan kell, hogy sor kerüljön, annak függvényében, hogy hogyan születnek meg az eredmények. És a monitorozás a legfontosabb teljesítményi mutatókra koncentrál. Iránymutatókat kell adni a tagállamoknak a pénzügyi eszközök alkalmazásáról, megfelelő sztenderdekre van szükség a rulírozó hatáshoz és a multiplikátor hatáshoz. A bizottság intenzív tájékoztatást folytatott a pénzügyi eszközökről, a vidékfejlesztési bizottságokban, különböző hálózatokban és bilaterális találkozókon, amiket a tagállamokkal folytatott le. Képzéseket szerveztünk, emellett átfogó iránymutatásokat is elfogadtunk. A bizottság és az EBB között egy memorandum of understanding került aláírásra, egy emlékeztető, amelynek kapcsán a tapasztalatok cserére fog sor kerülni. Az Európai Beruházási Bank egy garancia rendszert bocsát a tagállamok rendelkezésére, 2015 márciusában mutatták be egységes iránymutatás és módszertani platform készült a 2014 és 2020 közötti időszakra. Megtartottuk az első európai konferenciát a pénzügyi eszközökről Dublinban 2015. júniusában több mint 200 résztvevővel és hát a vidékfejlesztés legfontosabb szereplői jelen voltak. Egy másik európai fővárosok más európai fővárosokban is lesznek hasonló konferenciák, ezt most nem kívánom részletezni, de elég hosszú listánk van hasonló kezdeményezésekről. A hagyományos szabályok kiegészültek új szabályokkal. Vannak átmeneti szabályok, a 2007 és 2013 közötti időszakra. 2014-2020 közötti időszakról folynak az egyeztetések a tagállamokkal, figyelembe kell vennünk a levont, milyen tanulságokat tudtunk levonni. Mik a mi konklúzióink? A 2014 és 2020 közötti időszakban a bizottság által tett kezdeményezéseket a számövőszég is támogatja. A bizottság szeretné elősegíteni az újszerű pénzügyi eszközök alkalmazását, de ki kell hangsúlyozni, elnök asszony, hogy ez ilyen eszközök alkalmazása a tagállamok ügye, ők döntenek erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogy kérdezek vissza? Mi is az ön elemzésének a lényege? Ugye létrehozták ezeket az alapokat, ezek túl vannak tőkésítve, és igazából nem tudtak kifejteni e, multiplikátor hatást, tehát semmi haszna nincs ezeknek az alapoknak, ha nem finanszíroznak belőlük semmit. Tettek ön valamit annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt a drámát, ami most e, itt játszód, lejátszódik a szemünk előtt? Köszönöm szépen, elnök asszony. Új szabályokat vezetünk be az új jogalkotási környezetben. Most ugyanez azért alakulhat ki ilyen túltőkésítésre alapuló hatás, mert először is egy ex ante értékelésre van szükség, ahol a tagállamok bemutatják, hogy mennyi a szükséglet a pénzügyi eszközök iránt. Másodszorban a pénzügyi eszközök és az alap a történő bevonását fokozatossá fogjuk tenni. Tehát nincs szükség az összes pénzre egyszerre, hanem fokozatosan kerülnek be ezek, a, ezek az eszközök az alapba, ahogyan szükség van rájuk. Köszönöm. Előadó úr. Köszönöm szépen. Longo igazgató úr által elmondottak kapcsán azt mondanám, hogy itt két dolog, dolgon lehetne segíteni. De négy kérdést szeretnék feltenni. Ezekről ma még nem is volt szó. A bizottság rendelkezik-e valamilyen felülvizsgálati lehetőséggel? Azaz, van-e a rendeletben valami olyan mechanizmus, ami lehetővé tenni, hogy a támogatási időszak idején módosítsák a szabályokat, hogyha valami új gyenges pontokra derül fény, vagy régi hiányosságokat akarjuk pótolni. Második kérdés. Tulajdonképpen a bizottság ezt a helyzetet elég jól ismeri. Ilyen ügyek kapcsán mindig tragikus a helyzet. Most a napokban gyakran beszélünk a görög tragédiáról, ugye a Skilla és Karubis között hajózunk. Skilla ugye aki nem kielégítő szabályrendszer, ez már az előző programozási időszakban is így volt, és akkor sajnos sokszor kudarc az eredmény. A karibdísz eh, viszont, eh, hogyha szigorítunk a szabályokon, a szabályrendszeren, akkor ugye eleget teszünk a eh, számövőszék kritikus megjegyzéseinek, viszont a közösségek ezt úgy értékelhetik majd, hogy nő a bürokrácia, szigorúbbak válnak a szabályok, akkor valószínűleg az ilyen pénzügyi eszközök kevésbé vonzóak lesznek. Van-e ismeretük arról, hogy a vidékfejlesztésben ebben a támogatási időszakban ö, csökkente vagy nőtte az a pénzügyi eszközök alkalmazása? És a harmadik kérdés, ez szinte valamennyiünkhöz szól, számövőszékhez is. Ezt a problémát hogyan tudjuk az éves mentesítésekkel összhangban kezelni? Valószínűleg, hogyha megkapjuk a számokat, akkor ki fog derülni, hogy a vidékfejlesztési pénzek közül mennyi került ilyen pénzügyi eszközökbe. Üdvözlöm, amit a bizottság mond, hogy ez sokszor nem azt jelenti, hogy parkol a pénz egy ilyen pénzügyi eszközben, ez volt itt a fő probléma a vizsgálat során, azt kell nézni, hogy mennyi került felhasználásra, és a számbevészék tudja ezt ellenőrizni, illetve mi a mentesítés során megfelelően tudjuk politikailag értékelni, hogy mi történt. És végül itt még egy kérdésem lett volna, de most nem találom papírjaim között. Nem, akkor ennyi lett volna. Köszönöm. A görög mitológiával és egyebekkel kapcsolatos kérdésekre akkor Dölöngó úr, kérem, válaszoljon. Elnök asszony. Nos, tudtuk, hogy elég nehéz eh, lesz itt beavatkozni, és eh, kiigazításokat eszközölni a jogi kereteken. A kiigazítás ugyanis előfeltételezi azt, hogy az alapjogi aktust eh, módosításra kerül a parlament és a tanács együttesen ezt módosítják. Így most valami tenni kell, hogy megakadályozzuk a drámát, vagy talán tragédiát és ehhez jó kiindulási alapra van szükség. A FICOMPASS, ez a platform, amit létrehoztunk, ez valószínűleg egy hasznos eszköz, amelynek a segítségével el tudjuk kerülni a katasztrófát, vagy a drámát. Nagyon sokat investáltunk ezekbe az eszközökbe, és reméljük, hogy sikerül kézbe tartani a helyzetet. Ez nyilvánvaló, hogy nem akarjuk növelni a bürokráciát, inkább egyszerűsíteni akarjuk az eszközök felhasználását, és ezért bizonyos standard programokat alakítottunk ki, amelyeket a tagállamok használhatnak az Európai Beruházási Bank segítségével, hiszen a bank velünk együtt működött. Ilyen standard modelleket tudunk tehát a tagállamok rendelkezésére bocsátani, ezekkel élhetnek, ezeket felhasználhatják, és ezért már bevált eljárásokból indulunk, indulhatnak ki. A beszámolók, a, a jelentések készítése is nagyobb hangsúlyt fog kapni, és lesz egyfajta felügyeleti rendszer. Figyelembe veszem természetesen azt is, amit Gájer úr kért, az adatokkal kapcsolatban, hiszen teljesen egyértelmű, hogy további részletesebb bontásokra van szükség eh, ahhoz, hogy valóban végig nyomon tudjuk követni, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzügyi eszközöket. Csajnecki kollega parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm szépen a prezentációt. Gajer úr négy kérdést tett fel, jó hírem van, én csak egy kérdést szánok önnek. Említette a Dublini konferenciát, és említette, hogy lesznek további konferenciák. Kicsit pontosabban el tudnám mondani, hogy hol lesz a következő konferencia? Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. A Dublini konferencia egy regionális konferencia volt, nagy jelentősége volt egyébként, egy sorozat része volt. A következő Rigában lesz egyébként, illetőleg Ausztriában, Bécsben is lesz egy. Az utolsó a sorozatból pedig Barcelonában. Ez némiképp attól is függ, hogy ki és hogyan áll majd rendelkezésre, hogy megszervezze ezt a konferenciát. Az első három már egészen biztos, és ebben a sorozatban további konferenciák következnek majd. Ezen még gondolkodunk, tehát az első három helyszín már biztos, és lesz folytatás, az is biztos. Megpróbáljuk a lehető legnagyobb területet lefedni, tehát megnézzük a regionális elosztást, és reméljük, hogy a vidékfejlesztési politikát minél több helyszínen meg tudjuk majd így jelentetni. És engedjék meg, hogy visszatérjek még valamire, amit a Dublini konferencián mondott el a biztos. A biztosunk a finanszírozási eszközzel kapcsolatban azt mondta, hogy egy nagyon nagy fejlesztési lehetőség kapujában állunk, és komoly fejlesztési lehetőséget és komoly munkahelyteremtési lehetőség is előttünk áll. Hvala za besedo, predsednica. E, na začetku. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a remekül elvégzett munkáért. Köszönjük szépen a számvevőszéknek is a részletesen kidolgozott elemzést. Kritikai fontosságú elemzés ez. Mindannyiunk számára kiderült, hogy az értékelt periódusban hagyott némi kívánnivalót maga után a munka. Ez azt jelenti, hogy további változtatásokra és tovább, további javításokra van szükség. Éppen ezért három aspektust szeretnék kiemelni, és ezzel kapcsolatban három kérdést is szeretnék föltenni. hármat nagyon fontosnak találom. Először is úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell, hogy a tervezésünk, a planning sokkal hatékonyabban működik, hogy ne legyen túlterhelt egyetlen rendszer sem. A túlterheltségekért nem is tudom, hogy ki felelős. Úgy gondolom, hogy az új programozási időszakban a kötelező jelentéstétel nagyon jó kezdeményezés, és annak érdekében, hogy el tudjuk érni a céljainkat, mindenképpen naprakész, jó minőségű és realista elemzésekre van szükségünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben a tekintetben a tagállamokkal való együttműködés hogyan működik. És még azt is szeretném tudni, hogy vannak-e már olyan programok, amelyek működnek, és amelyek ezeknek az elemzéseknek az elvégzésére vonatkoznak. A következő aspektus a finanszírozási eszközökre való igény. Úgy gondolom, hogy sokkal többet kellene tennünk annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket vonzóbbá tegyük, és itt a támogatásokra gondolok különösképpen. Azt hiszem, hogy ez az új programozási periódusból hiányzik. És a harmadik aspektus, amit szeretnék kiemelni, az a finanszírozási katalizátor effektus, hogy a magánszektor bevonása például kötelezővé tehető-e vagy sem. Ugyanis úgy gondolom, hogy minden egyes euró, ami az adófizetők pénzéből ide kerül, megkétszerezhető a magánszektor megfelelő bevonásával. Úgyhogy kérdezem, hogy kötelező lesz a magánszektor bevonása. Longo igazgató úr. Euh, Köszönöm szépen. Az első pont, ami az ex ante vizsgálatokra vonatkozik, itt elkészítettük a megfelelő orientációs dokumentumokat, és ez olyan téma, amiről nagyon sokat beszéltünk Dublinban. Tehát, hogy hogyan lehet az ex ante elemzéseket elvégezni mélyreható és komoly megközelítéssel. Egyébként itt van nálam egy dokumentum, az exante értékeléssel kapcsolatban, hogyha valaki szeretné, akkor ezt megtekintheti. A tagállamokkal együttműködünk, vannak közös gyakorlataink, jó gyakorlataink, amelyeket egyik régióból a másikba, vagy egyik országból a másikba exportálni lehet, hogyha erre szükség van. A pénzügyi eszközöknek nyilván vonzónak kell lenni a támogatottak számára, és könnyen hozzáférhetőnek is. A magánszektor partnereit mindenképpen prioritásként kezeljük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magánszektort is be tudjuk vonni a pénzügyi eszközök terjesztésébe, és ezen a vonalon mindenképpen tovább szeretnénk dolgozni. Én úgy gondolom, hogy itt komoly sikereket érhetünk el. A katalizátor hatás mindenképpen minőségi elem, rendkívül fontos elem, méghozzá azért, mert ez köthető a más forrásból, tehát nem közforrásból származó tőke bevonásához. Ez mindenképpen kiegészíti azokat a forrásokat, amelyekkel rendelkezünk. Éppen most dolgozunk azon, hogy részletesebben megvizsgáljuk ezeket a lehetőségeket. Az Európai Beruházási Bank segítségével vizsgáljuk, hogy különböző magánpénzügyi intézményeket hogyan lehetne bevonni ezeknek a pénzügyi eszközöknek a megvalósításába. Tehát, hogy ezek a lehetőségek vonzóak legyenek a magánszektor számára is, hiszen mindezek közös célok, tehát közös célokat próbálunk itt megvalósítani. Úgyhogy ígérhetem önöknek, hogy maximálisan odafigyelünk erre a témára, tehát a magánszektor bevonására. A magánszektor bevonása és a katalizátor hatás sok mindentől függ. Egyrészt függ a pénzügyi eszközök modalitásától, másrészt pedig a pénzügyi eszközök felhasználásának hatájától. Lehet ötös-hármas vagy kettes a katalizátor hatás, ez függ magának a pénzügyi eszköznek a felhasználhatóságától. És éppen ezért ex ante, tehát előre nem lehet kikötni, hogy milyen katalizátor hatást érjen el az adott pénzügyi eszköz. Tehát nem lehet előre ex ante módon célokat kitűzni a katalizátor hatás tekintetében a tagállamoknak szabadságot kell hagyni, hogy a saját céljaikat megfelelőképpen elérjék. Ja, Jens Geier nochmal. Újra Jens Geier. Először is, amit Longo úrtól most legutóbb hallottunk, természetesen erre gondolok én is politikai ajánlás keretében, hogy az ex ante az előzetes értékelésnél már rögzíteni kellene, hogy megfelelő szintű multiplikátor hatásra lehet számítani. Ez eddig nem történt meg, hát enyhe iróniával, ha megengedi, minden jobb, 0,5 volt ez a hatás, ugye, hát, és ami e felé került, az abszolút siker volt, tehát remélem, hogy ennél azért többet hozunk ki az egészből örülnék, hogyha rendszeresen folytathatnánk az eszmecserét ezzel kapcsolatban. Örülök a bizottság kijelentéseinek és ígéreteinek, de hát ezek nem mindig következnek be úgy, ahogy ezt szeretnénk. Jó lenne, hogyha itt ö, együttműködnék a továbbra is, és a mentesítési eljárás során mindenképpen meg fogom nézni a jövőben. Eszembe jutott egyébként az előbbi negyedik kérdésem mi a helyzet a fel nem használt kajulajtja asszony a befagyasztott, úgy mondta, hogy a befagyasztott pénzekkel a legutóbbi támogatási időszak végén, amik megmaradtak, a befagyott pénzek, sejtem én, hogy mi történt, de azért jó lenne, ha a bizottság elmondaná, és egy választ hiányolok, Longó úr. Jelentkezik-e hogy vagy hozzá tud-e szólni ahhoz, hogy a pénzügyi eszközök száma vidékfejlesztésben növekedni fog az új időszakban, vagy marad, vagy hasonló értékeket mutat-e, mint a legutóbbi időszakban. Ez érdekelne, mert ez fontos a politikai megítélés szempontjából, hogy elfogadják végül is a kedvezményezettek ezt, vagy nem. Én is szeretnék még csatlakozni ez a kérdéshez, amit Jens Kajer tett, fent, tett fel mi a helyzet a megmaradt pénzzel? Ugye a válasz a bizottság részéről a fel nem használt forrásokat át lehet programozni és másfajta támogatásokra felhasználni. Hát nálunk azért fontos lenne tudni, hogy milyen formákat mm, gondolnak itt. Hát legalább 150 millió maradt, és őrült dolog lenne azt mondani, hogy a pénzügyi eszközökkel az plusz kettő szabályt ki tudják kerülni egyrészt, és plusz finanszírozás jelentkezik arra, amit már amúgy is finanszírozni akartunk. Tehát itt kérjük a listáját annak, hogy mit fizettek ebből a pénzből, mert ez a kikerülés, amit mi itt létrehoztunk, tehát senki, ha ezt lehetővé tesszük, akkor minden késő. Tehát Longó igazgató úr, utána pedig Kalolait asszony. Alors, je répète, pour le problème de la Köszönöm szépen a túltőkésítés kapcsán, illetve a befagyasztott pénzösszegek kapcsán. Azt, <laughs> azt szeretném elmondani, hogy megváltoztattuk a szabályokat, megváltoztattuk a jogi keretet, és most a garancia alapban 500 millió euró van, és az 500 millió euró átcsoportosítása lépcsőzetesen történik meg. Először 50 milliót csoportosítunk át, és amikor ez felhasználásra kerül, akkor újabb 50 millió kerül át. De azt nem lehet megtenni, hogy hirtelen az egyik garancia alapból a másik alapba 500 milliót átteszünk, tehát 50 milliós etaponként lehet majd ezt a pénzt átcsoportosítani. Elmondtam már, hogy a célunk tulajdonképpen az, hogy nagyjából meg tudjuk kétszerezni azokat a pénzügyi eszközöket, amiket felhasználunk az előző programozási periódushoz képest. Reméljük, hogy ezt a célt el is tudjuk majd érni. De ehhez együttműködésre lesz szükségünk a tagállamok részéről, és hát leginkább ugye az akarat, a politikai akarat az, ami szükséges. Reméljük, hogy a tagállamok most már jobban ismerik ezt a pénzügyi eszközt, amely első látásra eléggé bonyolultnak tűnt, administratív szempontból összetettnek tűnt, de maximálisan meg vagyunk győződve arról, hogy ez majd komoly eredményeket fog hozni. Reméljük, hogy az orientációs és segítségnyújtási programjainkkal segíteni tudjuk majd a tagállamokat. És remélem, hogy minden egyes kérdésre válaszoltam. Segítsen elnök asszony, ha nem. Azt nem értem, hogy mi történik azzal a pénzzel, ami még mindig bent van, hogy mennyi pénz marad bent, és hogy ebből mit lehet még finanszírozni. Válasz. Hogyha garancia alapos pénzet, pénzt használtak fel, mondjuk 2013-ban, tehát ezt a pénzt valóban felhasználták, akkor ez a garancia alapos pénz megmarad olyan pénzügyi eszköznek, amelyet az adott tagállam vagy az adott régió használhat fel. Tehát tulajdonképpen a periódus végeztével is, a programozási periódus végeztével is él még ez az alap már akkor, hogyha ezt tényleg felhasználták. Hogyha viszont befagyasztásra került ez a pénz, akkor ezt a pénzt nem lehet úgy bevallani, mint kifizetés, mint költség, és ezt a pénzt nem lehet otthagyni a tagállamnál így járunk el minden egyes programozási periódus végén. Tehát a jelenlegi periódus végére, ugye azt nem tudjuk megmondani, nem tudjuk megmondani, hogy mennyi pénz marad meg ebből az összegből, tehát hogy mennyit nem fognak felhasználni, és hogy mennyit nem lehet majd költségként elszámolni. Amikor a költségekről nyilatkozni kell, akkor ugye az 2015. december 31-ére vonatkozik, és akkor ennek függvényében körülbelül egy év múlva tudjuk megmondani, hogy amikor a programok lezáródnak, akkor mennyi pénz maradt meg. Én ezt most nem értettem, talán Kallajt azt el tudja magyarázni. Köszönöm szépen. Be, el kell, hogy mondjam, hogy mi történik ezzel a pénzzel, ez nem egészen világos a számvevőszék számára sem. Ha például elfogadjuk azt, hogy a garancia alapot felhasználták, eh, akkor ezt rolloverezni lehet. Eh, Eddig az az eset látható, hogy ha ő van egy milliós garancia, akkor elfogadjuk azt, hogy 5 milliót fel is használtak, de a garancia alapnál meglehetősen magas a kockázat, tehát mondjuk egy, egy milliót használtak fel, akkor nem tudjuk, hogy hogyan folyik ez a kalkuláció. Elnézést kérek, nem tudok válaszolni világosan erre a kérdésre. Kicsit kételkedem, hogy ezt meg lehet-e oldani. A másik pedig, hogy nem az összes tagállam vette be a pénzügyi eszközöket az új programozási időszakban. Pont ezen ok miatt ők se értették azzal, hogy mi történik a zárult összeggel, vagy bent ragadt összeggel, és inkább más pénzügyi eszközöket keresnek. Az új programozási időszakban Hogan biztos igyekszik ösztönözni a pénzügyi eszközök használatát, mert az adófizetőnek az jó lenne, hogyha ez jól működne, de a tagállamok igazából nem készültek fel arra, hogy radikálisan növekedjék az alapok felhasználása. Ez egy teszt időszak volt, az hangzott de ez nem igaz. 2000-2006 között már betervezték ezt, egy néhány, ötöt létre is hoztak, tehát ez viszonylag hosszú időszaknak számít. Hogyha erős politikai nyomás jelentkezik, akkor szerintem ezt meg lehet változtatni, hogy jöhet létre ez a nyomásgyakorlás politikailag korrekt módon azt mondhatjuk az Európai Bizottság igyekszik előtérbe helyezni ezt, de nem politikai azt mondom, ez csak akkor fog működni, hogyha félreteszünk pénzügyi eszközökre bizonyos vidékfejlesztési forrásokat. Hogyha ez így nem történik meg, akkor ez a szektor, az a mezőgazdasági ágazat hozzászokott ahhoz, hogy vissza nem térítendő támogatást kapjon, és nagyon nehéz átállítani támogatásról hitel és garancia eszközökre egy területet, mert hát persze, és a kohézióban még mindig látjuk, hogy vannak, akik nem kapták meg ezeket az eszközöket, és vannak a kis és középvállalatok a kedvezményezek között, akik kérhetnek ilyen pénzt, de a többség megkapja közülük egyébként a visszanemtérítő támogatást, hogyha van egy kiegészítő hatás, akkor van értelme ennek, de hogyha ez felcserélhető visszanemtérítő támogatás alatt inkább azt fogják használni. És Gajer úr mondja, hogy bürokratikus kockázatok is vannak, hát mert azokat kérdeztük meg, akik felkészültek arra, hogy létrehozzák ezeket. Miért nem tették meg, de ez nem a bürokrácia volt. Egyszerűen a kereslet oldalon azt látták, nem volt elég kereslet, ezért nem hozták létre ezt a rendszert. Feltettek a kérdést az éves mentesítésben, ez miért nem jelentkezik hogyha amikor elkezdődött az utolsó időszak, a bizottság könyvelés alapján nem volt világos, hogy időközi kifizetésként hogyan kezelik majd, de a számvevőszék most megalapítja, most már van egy olyan rendszer a bizottságnál, hogy milyen szintű kifizetés történt egy pénzügyi eszköz esetében, most már meg tudják állapítani. Vagyis azt gondolom, hogy ez a szám elérhető a bizottság részéről, és a számvevőszék a pénzügyi auditjában ezt verifikálni fogja. Azt látjuk, hogy fontos, hogy a megfelelő jelentés a folyó összeget konkrétan megnevezze biztosan nem lehetetlen ez. Aztán volt egy kérdés a kötelező részvételt tekintve a magán cég számára, magán fél számára adott esetben, a támogathatóság esetében ez fontos kérdés lehet, hogy ha sikerül egy multiplikátor hatást elérni a tagállam szintjén, tehát az minél magasabb, ez annál jobb. Végül pedig abban a valószínűtlen esetben, hogy tényleg most az új programozási időszakban ez felgyorsul a felhasználás a pénzügyi eszközöknek ezen a területen, akkor a kohéziós oldalon is meg kell vizsgálni, mit lehet tenni. A, a tagállamok meglehetősen alacsony számon tartották ezeket az alapokat. Nincs túl sok kis alap ezen a területen, ami nagyon megnövelni a költségeket, az adminisztratív költségeket. Tehát köszönöm szépen a figyelmüket. Kicsit nyugtalan vagyok. Mert Longo úr, hát kérem, ezt írja le még egyszer az Európai Bizottság a hatos pontnál. A fel nem használt összegeket más támogatási formák lehet felhasználni. 2014 végén volt ez a helyzet. Ugye a jelentés 2013 végére vonatkozik, most 2014-ben mi volt a helyzet, mi történt az alapból megmaradt pénzekkel, Szerintem az előadó is ezt szeretné megtudni, és úgy gondolom, hogy a bizottság hatodik pontjára a válasz, és azt hiszem, hogy a számvőszék egyetért velünk ebben, egy írásos választ szeretnénk kapni erre. Mi történt a pénzekkel, ezt mindenképpen tudnunk kell. Nem kizárható az sem, hogy egy néhány további kérdést is küldünk. További hozzászólást nem látok, köszönöm szépen. Kiváló mm, külön jelentés érkezett. Egyébként nem próbáltam meghosszabbítani, de mégiscsak ilyen hosszú volt ez a vita. Köszönöm tehát mindenkinek. Köszönöm az elvégzett munkát a számbevőszéknek, és mindenek előtt kellemes nyarat kívánok, újra találkozunk nyáron és a következő napi rendi pontunkat kezdjük el tárgyalni. Egy meghallgatásról van szó. Az elnős források tagállamok általani felhasználása az adott tagállam kívüli vállalkozásokkal, vállalkozó és folytatott rendszerség keretein belül Csárnecki kolléga az előadója ennek a területnek. Szeretném elmondani, hogy röviden el kell mondanom, de Volgan úr vezeti majd az ülést. Most előkészítjük a panelt, egy néhány percet kérek szünetként. Herzlich willkommen. Üdvözlöm Önöket a meghallgatásunkon. Megint csak az EU források felhasználásáról van szó. Üdvözlöm Önöket a mai délután. Nisler úr, a regionális főigazgatóságtól van jelen, Georgi Dross úr, aki korábban nagykövet volt, a lengyel kereskedelmi kamerától Vitáli, Vitályos asszony, Magyarországról, államtitkár asszony, és a Kerman úr a Blumeyer és Sanz nevű tanácsadó cégtől. Csarnecki úr az előadó, és meg is adom neki mindjárt a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lény, eh, lengyelül fogok beszélni. Köszönöm szépen. Számos jelzést kaptunk a vállalkozóktól, és most eh, Lengyelországról szeretnék eh, beszélni, és egy további országra is ugyanez vonatkozik. Że e, de nem csak Lengyelországról, hanem az úgynevezett új tagállamokról. A KKV-k és néhány nagyobb vállalkozás is azon a véleményem van, azon a véleményem van, hogy a tények, az adatok rendkívül fontosak, és amikor valamilyen Európai Uniós támogatásért folyamodnak, akkor mindannyiuk számára rendkívül fontos, hogy egyértelműen lássák a helyzetet, és egyértelműen lássák a lehetőségeket. Az Európai Uniós alapok kapcsán kettő alapot lehet felhasználni, legalábbis Lengyelországban a munkanélküliség csökkentésére. Nem csak Lengyelországról beszélek, nem csak a lengyelországi helyzetet szeretném feltárni, hanem nagyjából azt hiszem, hogy az újonnan csatlakozott tagállamok mindegyikére vonatkozik ez, amit most szeretnék elmondani. Azok az Európai Uniós alapok, amelyek a munkanélküliség felszámolására jöttek létre, ezek ezeknek a felhasználása sokkal költségesebb, mint azok a képzések, továbbképzések, amelyeket például egy regionális munkaerő problémával foglalkozó hivatal tart azoknak, akik munkahelyet szeretnének keresni. Ami a támogatottak, a kedvezményezettek körét illeti az Európai Uniós alapok felhasználásában, legalábbis azoknál az alapoknál, amelyek innovációra, technológiára vonatkoznak. Ezek tehát olyan felhasználások, amelyek innovatív választ próbálnak adni a munkahelyi problémákra, vagy a munkaerőpiaci problémákra. A listán az első 200 támogatottat, hogyha megnézzük, akkor a 200 kedvezményezett 44%-a Tehát ezeknek több mint 40%-a az új Európai Uniós tagállamokhoz köthető. És a Lengyelországot érintő támogatási lehetőségek között vannak olyanok, amelyek végül nem Lengyelországban kötnek ki. Hát ez eléggé ellentmondásos helyzet ugyanis a helyi cégek, társaságok, vállalkozások egyáltalán nem jobbak, mint bármilyen más vállalkozás. Ezért meg kellene néznünk, hogy ezeket az alapokat megfelelő helyen használják-e fel, mert hogyha ezeket az alapokat nem megfelelően használják fel, vagy hogyha ezek a pénzek nem megfelelő helyre kerülnek, akkor ezzel csak az euroszkeptikusok malmára hajtjuk a vizet. És akkor azt hiszem, hogy erről a témáról nem is mondanék többet. Hogyha megnézzük, hogy Lengyelországon belül a pályázatokat milyen százalékban nyerték el lengyel vállalkozások vagy vállalatok, illetve olyan vállalatok, amelyek a régi Európai Uniós tagállamokból származnak, a 15 országból, akkor nagyon érdekes adatokat találunk. A 2014-es évet nézve lengyel vállalatok nem Lengyelországban megvalósuló projektekben 300 millió eurónyi támogatást kaptak. Ugyanebben a, az időszakban külföldi cégek, amelyek leginkább a régi 15 Európai Uniós tagállamból származnak, számos pályázatot nyertek el Lengyelország területén, körülbelül 3,5 milliárd euró értékben. Tehát 12-szer annyi pénzt kaptak Lengyelországban dolgozó külföldi vállalkozások, mint lengyel vállalkozások valamilyen külföldi pályázat elnyerésével. És ez már valóban okot ad arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Úgy vélem, hogy ez a helyzet egyébként nem, hogy javulni, hanem mindenképpen romlani fog. És ez megint csak növeli a szakadékot az úgynevezett gazdag vagy befizető országok és a szegény vagy támogatást kapó országok. Lengyelország egyébként a hatodik alulról, Románia, Bulgária, Lettország, Magyarországgal együtt a szegénységi listán, ha fogalmazhatok így. Ez rendkívül ellentmondásos fogadtatást idézett elő Lengyelországban. Mind politikai szinten, mind pedig vállalkozói szinten ez komoly problémákat okoz. Elég nehéz megmagyarázni a lengyeleknek, hogy miért van az, hogy rengeteg lengyel vállalat ment csődbe, például, hogy miért nem a lengyelek építik az autópályát Lengyelországban. Kicsit meglepett engem ez a meghívás. A belső piac és az Európai Unió lényege az, hogy nyitottak a piacok, és mindig azt gondoltam, hogy mindig a legjobb nyeri meg a pályázatot. De hát most lehet, hogy ez még a délutáni szunyóka után vagyunk. Nisler úrnak adom meg a szót, ő arról fog beszélni, hogy kik profitáltak a leginkább a vidékfejlesztési strukturális alap támogatásaiból. Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Megpróbálom a kérdést, tehát azt a kérdést, hogy a regionális fejlesztési alap támogatásainak kik voltak a legnagyobb haszon élvezői 2004 óta, amikor közép- és kelet-európai országok csatlakoztak az EU-hoz. Nos, az első kép, eh, vagy ábra, amit mutatok, néhány alapvető számból indul ki. Ha megnézzük azt, eh, hogy a 15-ök eh, Európai Uniójának, tehát a régi EU-nak a csatlakozás előtti EU számai hogyan viszonyulnak a bővítés utáni EU adataihoz, akkor azt mondhatjuk, hogy csalóka az, amit első pillantásra látunk. Mert ha meg akarjuk alaposabban vizsgálni, hogy mit is jelentenek ezek a számok, akkor meg kell néznünk az egyfőre jutó támogatás összegét az érintett országokban. És látjuk, hogy itt nagyon határozott az EU13-aknak adott támogatás nagyobb mértéke. 250 euró az EU13-ban, ezzel szemben csak 60 euró a 15 másik országban. Tehát ez világosan jelzi azt, azt, hogy a beruházások, a regionális fejlesztési alap beruházásai támogatásai hova koncentrálódtak. Még világosabb a kép, hogyha megnézzük a következő ábrát, és összehasonlítjuk, vagy megnézzük a GDP arányos számokat. Ha tüzetesen megnézzük az ábrát, a jobb oldalon ez a zöld oszlop, amit a legszélén látunk, az EU13-ak esetében 2,5% fölött van az arány. Az EU15-ök esetében, akik ugye nyilván gazdagabbak, mint az EU13-ak, itt 0,20 százalék GDP arányosan a regionális fejlesztési támogatások aránya. Ha konkrétabban nézzük meg az országokat, akkor látjuk, hogy például Magyarország esetében 3,5 százalék az aránya lista élén vannak, tehát a legnagyobb a támogatások aránya. Megkérdezhetik, hogy Románia és Bulgária miért nem található az élen, jobb oldalon. Hát ennek az a magyarázata, hogy Románia és Bulgária csak 2007-ben csatlakoztak az EU-hoz, és egy fokozatosan kapták meg a támogatásokat az első három év során. Ez a magyarázata annak, hogy az egész időszakot nézve ők nem kerülhettek az élre. Nyilván más lesz a kép, hogyha a teljes támogatási rezsimet majd az ő csatlakozásuktól kezdődő időszakban nézzük meg. Nézzük meg, hogy az egyes országok helyzete milyen volt. A strukturális alapokra vonatkozó számok 2011 és 2013-as adatok nagyon nagy arányban az állami beruházások nagyon jelentős részét finanszírozták a strukturális alapokból. Ez Szlovákia esetében 85 százalék ez az arány. De még ha az átlagot nézzük, a jobb, a oldalon lévő országok esetében 50 százalékát az állami beruházásoknak strukturális kohéziós alapokból finanszírozták. Megnézzük például Görögországot, meglepő lehet, hogy nincs nem nagyobb a görögöknél az arány. Ez talán amiatt van, hogy nagyon sok az állami vállalat, olyan állami vállalat, amelyeket nem privatizáltak, szemben mondjuk olyan országokkal, mint Szlovákia, és ezeknek a vállalatokat is az állami beruházásokhoz számítják, és ezért kicsit alacsonyabb a kohéziós alapok részesedése Görögországban. De összességében látjuk, hogy a kohéziós politika eredménye nagyon jól látható. Ki számára a legnagyobb a haszon a kohéziós politikából. Ez nyilvánvaló, hogy a beruházású célú sok kapói számára a legnagyobb a haszon. Azt tapasztaltuk, és majd egy perc múlva ezt részletesebb is elmondom, hogy az EU15-ök is sokat profitálnak, mégpedig különböző járulékos hatások révén. Az első olyan járulékos hatás, hogy az EU-15-ök mennyi szerződést kapnak. A lengyel tanulmányban, amennyire értettem, a források 5%-áról beszélnek Lengyelországban, amit tehát EU-15-ök beli vállalatok kapnak, de a mi saját felméréseink szerint is még ennek a kérdésnek még egy ennél is sokkal fontosabb a kereskedelmi járulékos hatások ügye. Beruházások nyomán megnő az életszínvonal, és a kereslet is a lakosság körében, aminek az eredményeképpen nő az import, és itt már a EU-15-ök profitálnak ebből sokkal jobban. Itt Németország példáját hozhatnánk fel, hogy ezt egy kicsit jobban tudjam illusztrálni. Vegyük például Németország és Lengyelország eh, viszonyát. 2004 és 2014 között azt eh, tapasztaltuk, hogy a Lengyelországba irányuló export 2,6%-ról 4,2%-ra nőtt, tehát a teljes exporton belüli arány Németországból Lengyelországba irányuló export. Ez egy nagyon jelentős növekedés. És azt is tudnunk kell, hogy a német export volumene is megnőtt ebben az időszakban. Jelentős exportvolumenről beszélünk tehát. De itt az ábrán az is látszik, hogy a válság kicsit lelassította a növekedést. Az első években nagyon meredek volt a növekedés, azóta ez stabilizálódott, majd meglátjuk, hogy ez hogy fog folytatódni. Ez egy nagyon jelentős fejlemény, amire rá kell mutatni. Ugyanakkor a másik oldalon azt is látjuk, hogy Lengyelország Lengyelországban a jövedelmi szintek megnőttek, és diversifikálódott a jövedelmi struktúra. Itt nem csak az EU 15 ök vagy Németországhoz képest, bár látjuk, hogy a Németországból az import Lengyelországban még mindig 25 százalék, tehát a teljes lengyel import egy negyede Németországból érkezik. A magyarázat elég egyszerű, ha abból indulunk ki, hogy minden, mint minden európai országban Lengyelország is többet importál a világ többi részéről. Ázsiából, Kínából, stb. más régiókból is megnőtt a lengyel import, és az EU-15-ök aránya csökkent a világ többi részéhez képest, ha a teljes lengyel importot nézzük. De ez egy általános jelenség, ami érvényes itt is. Tehát ki profitál a kohéziós politikából? Határozottan azt gondoljuk, hogy az EU15-ök is profitálnak jelentős mértékben, mégpedig annak eredményeképpen, hogy a kereskedelem kereskedelemre nagy hatással van um, a kereslet növekedés um, a strukturális uh, alapokból uh, támogatott országokban. És hogyha uh, egy számot is megemlíthetnék, mm, végeztünk szimulációt um, makrogazdasági modellekkel. Lengyelországban a beruházások 0,2 kal növekedett a Németországból Lengyelországba irányuló export. Ez elég jelentős szeretnék levonni néhány következtetést. Tehát még egyszer, ki eh, profitál a kohéziós politikából. Itt több tényezőt is figyelembe kell vennünk. Először is a kohéziós eh, alapok eh, támogatásait hol fektetik be, hol vannak a beruházások, milyen kereskedelmi folyamatokat erősítenek fel ezek a támogatások, és ezek milyen hatásokat generálnak a nem kohéziós országokban. Meg kell néznünk, hogy a kohéziós politikának mekkora a költsége. Azaz, ha az európai adófizetőktől szedjük be a pénzt, és ugye ezt használja fel az Európai Unió a kohéziós politika finanszírozására, ez mindenképpen egy nagyobb terhet ró a nettó befizetőkre, és ezt is figyelembe kell vennünk. Hogyha az összes tényezőt figyelembe vesszük, egy ilyen ökonometrikus modellben, akkor egy olyan képet kapunk, amelyből kiderül, hogy a kohéziós politika kedvezményezetjei elsősorban azok az országok, akik számára kitalálták a kohéziós politikát. A grafikon bal oldalán látjuk, hogy a kohéziós politika hatása Lettországban, Magyarországon, Lengyelországban 4% fölötti. Hogyha most jobb oldali e, részét nézzük az ábrának, Olaszország, Németország található, akik nettó befizetők az EU-ban. Itt azt látjuk, hogy például Németország esetében, ugye a legutolsó oszlop a tábrán, ez szinte láthatatlan, pici ez az oszlop, de azért van egy kis pozitív szaldó, még Németország esetében is, ami annak tudható be elsősorban, hogy a kereskedelem nő és többet exportálhat Németország de alapvetően a kohéziós országok a legnagyobb nyernek a legtöbbet a kohéziós politikából. A kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően azonban pozitív hatásokat látunk a fejlettebb uniós országokban is. Vizsgáljuk meg a, az időtávot helyezzük az egészet kicsit perspektívába. Ezen az ábrán összegeztük azt, hogy mi történt a kohéziós támogatásokkal, a beruházásokkal, vagy mi fog történni 2014 és 2023 között. Elvégeztünk egy szimulációt, és így készült el ez a modell. Azt látjuk, hogy ami persze természetes, hogy nem csak, hogy nőtt a, nőni fog a GDP, hanem más tényezőkre is jelentős hatást fog ez gyakorolni, nőni fog a termelékenység még nagyobb mértékben, mint a GDP a modell szerint, a beruházások volumenenő, a bérszínvonal nő, azaz jelentősen, jelentős növekedés mutat az összes indikátor, 3-4 százalékos növekedés. És hogyha még távolibb jövőbe tekintünk, tehát 2023 után, akkor azt látjuk, hogy fennmaradnak ezek a hatások. Tehát létrehoztunk egy új helyzetet, amikor hát többé-kevésbé ezeknek az országoknak a fejlettségi szintjét megemeltük. Hogy miért van aztán ez a kis csökkenés? Erre az a magyarázat, hogy az infrastruktúrát karban kell tartani, ennek vannak költségei, emellett amortizációs költségeket, egyebeket is figyelembe kell venni, de összességében a kohéziós politika pénzek befektetésével a fejlettségi szintet tartósan meg lehet emelni. Még néhány következtetés, hogyan látjuk a helyzetet. Azok a tagállamok, amelyek 2004-ben csatlakoztak az EU-hoz, profitálnak a legtöbbet a strukturális és a kohéziós alapokból. Jelentős pénzeket kapnak ezek az országok, és különösen igaz ez, hogyha egyfőre vetítjük a támogatások összegét. Nagyon pozitív hatásokat tapasztalunk a 13 e, EU tagállamban. Vannak járulékos, mellékes hatások a 10, e, EU 15-öknél is, de ezek e, folyamatosan csökkennek, mert az Európai Unió összességében is egyre nyitottabb kereskedelmet folytat. Dióhéjban így tudtam volna összefoglalni a mondandómat. Köszönöm. Okay. Uh, thank you, uh, Mr. Niesler. Uh, those we Köszönöm szépen. Akik jól figyelnek ide az elnöki pultra, bizonyára észrevették, hogy nem Gressle asszony vagyok, el kellett mennie, de vissza fog jönni, úgyhogy ezt a napirendi pontot most én fogom elnökölni. Köszönjük szépen az előző bemutatót a bizottság részéről, ez rendkívül érdekes volt. A következő prezentációk egyéni tagállamok álláspontját fogják majd tükrözni. Lengyelországot fogjuk először meghallgatni. Azt hittem, hogy három személy érkezett Lengyelországból, de csak egy előadónk van, Rossz úr. Gondolom, hogy mindenki megnézte az önéletrajzát, a lengyel iparkamaránál dolgozott, aztán dolgozott itt az Európai Unióban Lengyelország állandó képviseletén is, úgyhogy várjuk Lengyelország hozzászólását, parancsoljanak. Uh, thank you, Mr. President. Uh, thank you. Uh... Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást a mai eseményre. Először is szeretnék néhány szót elmondani bevezetésképpen a mai témában, és hogyha megengedik, akkor lengyel nyelven fogom megtartani az előadásomat. Köszönöm a szót, és köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok ebben a témában a mai nyilvános meghallgatáson. Lengyelország perspektíváját szeretném tehát bemutatni, és néhány információt szeretnék Lengyelország részéről közölni, hogy a vállalkozások milyen partnerségben dolgoznak, és a vállalkozások milyen lehetőségeket kaptak a regionális fejlesztési alap, illetve egyéb alapok felhasználásánál. Szeretnék majd néhány szót azzal kapcsolatban is elmondani, hogy miért nem használjuk fel mindig megfelelőképpen az Európai Uniós támogatásokat, hogy Lengyelországban mik az akadályai a megfelelő EU-s támogatás elnyerésének és megfelelő felhasználásának. Ezen kívül szólni fogok a külföldi vállalkozások helyzetéről is, azon külföldi vállalkozásokról, amelyek aktívan tevékenykednek Lengyelország területén és természetesen ezeket az Európai Uniós alapokat sok esetben olyan külföldi cégek nyerik el, amelyek Lengyelországban tevékenykednek, ami a közbeszerzést illeti, erről már esett is néhány szó. A 2007 és 2013-as időszakról fogok beszélni, a szociális alapról, a kohéziós alapról és a regionális fejlesztési alapról. Még azelőtt, hogy Lengyelország az Európai Unióhoz csatlakozott volna, már kapott támogatást előcsatlakozási támogatás formájában és miután az Európai Unió teljes jogú tagjává vált, már minden egyes Európai Uniós alaphoz hozzáférhetett. 4 milliárd zlotyi az a havi összeg, amelyet arra költünk, hogy az Európai Uniós alapokat, amelyeket az imént felsoroltam, fel tudjuk használni. Mi vagyunk a legnagyobb kedvezményezettjei a kohéziós alapnak. A kohéziós alapban az összes tagállam számára elkülönített összegnek 20%-a Lengyelországhoz jutott el. Az operatív programok, az innovációs alap és a környezetvédelmi alap, valamint a regionális programok azok a területek, ahol a leghatékonyabb a pénzek felhasználása. A regionális fejlesztési alap olyan forrás, melynek az a célja, hogy a regionális fejlődési különbségeket eltüntesse, vagy legalábbis csökkentse, ezt mindannyian nagyon jól tudjuk. Lengyelországban az RDF segíti a vállalkozó szellemet, strukturális beruházásokhoz járul hozzá, turizmus segíti elő, a szociális fejlődést segíti elő, IT fejlesztésekhez használható fel, illetve nemzetközi együttműködésekhez. És hogy kik a kedvezményezettjei ezeknek, a, vagy illetve ennek az alapnak, leginkább vállalkozók, civil szervezetek, kormányszervezetek, illetve regionális kormányzatok, valamint kutatóintézetek. A regionális fejlesztési alapban a 2007-2013-as időszakban számos operatív program volt, 16 regionális program, például a kelet-lengyel fejlesztési program, a technikai fejlesztési program, a területi együttműködési program, az infrastruktúrális program, az innovatív gazdasági program. Most részletes adatokat nem fogok elmondani ezeknek a programoknak a támogatási arányáról, ezek mindannyiuk számára hozzáférhetőek, amelyben, amennyire ez érdekli önöket, tehát hogy tökéletesen hozzáférhető, hogy milyen célra mennyi pénzt használtak fel. Június 30-áig, tehát körülbelül egy hónappal ezelőttig 300 ezer applikációt nyújtottak be lengyelek vagy lengyel cégek Európai Uniós alapokhoz, amely 300 milliárd eurót fedett le összesen. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap ezeket a vállalkozásokat, vállalkozási intézeteket segíti, és így új munkahelyeket lehetett teremteni, új szolgáltatásokat lehetett elindítani, az innováció fejlődött, a versenyképesség fejlődött, a tudás alapú vállalkozások rengeteg támogatást kaptak, új vállalkozások jöhettek létre, új ötleteket lehetett megvalósítani, innovatív szolgáltatások jutottak el a felhasználókhoz, fejlődött az infrastruktúra, sok vállalkozás megerősítette a helyzetét a piacon, új termékek, új szolgáltatások jöttek létre, illetve az együttműködés is javult a vállalkozások és a kutatófejlesztő intézetek között. Hogyha össze kellene foglalnom, hogy mi mindent lehetett elérni az uniós forrásokból, akkor az első fontos kérdés, amit fel kell tennünk, az, hogy kik a kedvezményezettek. Na most elsősorban a közvetlen kedvezményezettek, a vállalkozások mondjuk az innovatív gazdaság operatív programnak például szinte kifejezetten vállalkozások voltak a kedvezményezettei, de a közvetlen kedvezményezeteken túl azért közvetetten is nagyon sok mindenkit segítettek ezek az uniós források. Nagyon nehezen tudnék rámutatni egyetlen ágazatra, hogy azt kiemeljem, mint a leginkább támogatott ágazat. Talán a mezőgazdaságot, a bútoripart, a technikai és az IT szektort tudnám kiemelni, és a gyógyszeripart. A kutatás és fejlesztés is rendkívül sokat használt fel ezekből a pénzekből. Az Európai Uniós alapok az innováció tekintetében talán az egyetlen támogatási források. Jelenleg Lengyelországban több projekten is dolgozunk, amely specifikus megoldásokat kíván kidolgozni annak érdekében, hogy az innovatív gazdaság ágazatát fejleszteni tudjuk. Adókedvezményekről van itt szó, adóösztönzőkről, de ez a program még eléggé gyerekcipőben jár. A helyi kormányzatok szerepe is nagyon fontos, hogy helyi szinten az életminőséget tudjuk javítani, hogy jobb legyen a tömegközlekedés, jobb legyen az életminőség, jobbak legyenek az utak, jobb legyen mondjuk az ivóvíz hozzáférés, és a szennyvíz tisztító állomások is megfelelőképpen működjenek. Ezek eléggé egyértelmű felhasználások, de voltak különlegesebb helyzetek is. Például a nagyobb közlekedési csomópontok mentén létrejött vállalkozások, például olyan közlekedési csomópontokban, amelyek nem megfelelőképpen működtek, ipari zónákat, ipari parkokat hoztak létre, és mindaz a pénz, amely, amelyet ezekben az ágazatokban profitként meg lehetett termelni, rendkívüli módon megnőtt az elmúlt időszakban. A kelet-lengyel fejlesztési program rendkívül fontos tétele volt a regionális fejlesztési alapnak. Ez a régiók közötti fejlő, fej, fejlettségi különbségeket volt hivatott eltüntetni, új utakat építettek, autópályákat építettek, és megpróbálták ezeknek a régióknak a lakosságát mobilizálni, hogy ők is aktívabban részt vegyenek, saját vállalkozást indítsanak, munkát keressenek. És akkor most nézzük az előadás a második pontját, hogy milyen akadályok állnak a társfinanszírozott projektek elé. Igen, vannak ilyen akadályok, például a vállalkozók elmondták különböző meghallgatásokon, konzultációkon, vagy a Nemzeti Kereskedelmi és Iparkamara csatornáin keresztül, hogy milyen problémák, milyen akadályok léteznek. Vannak olyan akadályok, amelyek nem feltétlenül az Európai Uniós támogatásokat vagy forrásokat blokkolják, de vannak olyanok, amelyek ezekre is vonatkoznak. Tehát például az alapok nem megfelelő végrehajtása, ahol a támogatásért csak nagyon bonyolult és nagyon bürokratikus módon lehet folyamodni, ahol a vállalkozók egyszerűen nem is értik, hogy milyen támogatásra jogosultak, és 42%-uk elmondta, hogy igenis bonyolultnak tartja a rendszert, és nem tudja kisilavizálni, hogy milyen támogatásra lenne jogosult, illetve hogy nem tudja megfelelőképpen kitölteni a nyomtatványokat. Tehát a vállalkozások jelentős része több mint 40%-a megjelölte ezt, mint probléma. A következő probléma a bizalom, vagy a bizalom hiánya. Ez 20%-ot jelent, ez egy elég klasszikus akadály. Aztán a megfelelő információ hiánya, a vállalkozások 12%-a mondta azt, hogy nem volt megfelelő információja. És körülbelül a vállalkozások 10%-a mondta azt, hogy vagy nem szorultak kifejezetten Európai Uniós támogatásra, vagy pedig nem volt idejük ezzel foglalkozni. Ami az EU finanszírozott projektek elé gördülő akadályokat illeti, négy típusú akadály létezik. Az egyik a támogatási akadály, Vagyis az, hogy saját pénzt is be kell tenni a kosárba. A KKV-k szempontjából elég komoly probléma, hogy a persejbe saját pénzt is be kell dobni, hiszen ezeknek a KKV-knek eléggé korlátozottak a tőkeforrásai. A második finanszírozási jellegű vagy pénzügyi jellegű akadály a hitel, hogy hitelt kell kapniuk, vagy hitelt kellene kapniuk a vállalkozóknak ahhoz, hogy megkaphassák ezeket az Európai Uniós támogatásokat, és sokszor a hitel nem érkezik meg időben, és ezért lemarad, lemaradnak az EU-s támogatásról. Aztán a jogi akadályok, hogy nem egyértelműek a szabályok, hogy nem értik a szabályokat, aztán a lengyel jogszabályok is, törvények is folyamatosan változnak. A következő a különböző jogszabályok revíziója és nem megfelelő végrehajtása, a következő akadálya túlzottan bonyolult jogszabályi keret. Ezek tulajdonképpen mind a jogi jellegű akadályok alá tartoznak. A túlzottan bonyolult irányvonalak szintén akadályként jelenhetnek meg a bonyolult szó elég sokszor előfordult már a prezentációmban, amikor az akadályokról beszélek, ez nem véletlen. Bonyolultak az eljárások a közbeszerzés területén, ugye itt megint megjelenik a bonyolultság. Aztán itt vannak a logisztikai jellegű akadályok, először is a bürokrácia maga. Túlzottan sok dokumentumot kell kitölteni a projekttel kapcsolatban, túl sok tanúsítványt, bizonyítványt, magyarázatot, szakvéleményt és a többit kell benyújtani. Ezek mind nagyon időigényes pályázati követelmények. Aztán a túlzottan gyakori vagy túlzottan sűrű monitorozás a projekt tekintetében szintén akadályként jelenik meg. Aztán itt vannak az információs akadályok. Először is, hogy nincs meg a megfelelő kapacitás az információ begyűjtésére és kezelésére. Ezzel is kellene foglalkoznunk. Ez különösen a KKV-knek okoz nehézségeket nem férnek hozzá az egyértelmű információhoz azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnának az uniós forrásokhoz hozzáférni. Most szeretnék arról szólni néhány szót, hogy hogyan profitáltak a vállalkozók az Európai Uniós forrásokból olyan vállalkozók, akik külföldiek, de Lengyelországban tevékenykednek. Itt uh, intézményekről, vállalkozásokról van szó, és itt is a Kereskedelmi és Ipar Kamara, kamarától kapott információt szeretném felhasználni. Na most, a kormány támogatása az egyik legfontosabb vonzerő ahhoz, hogy egy külföldi vállalkozás Lengyelországban kívánjon beruházni. Hogyha ehhez megkapja a megfelelő támogatást, megkapja a megfelelő ösztönzőket, akkor lehet számítani a külföldi beruházók megjelenésére. Önmagában véve ez nem lenne rossz, hiszen Lengyelország nagy ország, komoly piac és az Európai Unió tagja. Csak hogy vannak olyan beruházók, amelyek úgy döntöttek, hogy Lengyelország felé fordítják a tekintetüket, és ők nyilván tökéletesen tudták azt, hogy milyen körülmények vannak, milyen jogalkotási körülmények vannak az Európai Unióban és Lengyelországban. És az is ösztönözte ezeket a vállalkozásokat, hogy Lengyelországban tevékenykedve sokkal könnyebben fognak majd hozzáférni az Európai Uniós forrásokhoz, mintha más tagállamban tevékenykednének már így is magas a külföldi vállalkozások aránya Lengyelországban az olyanoké, amelyek uniós forrásokat kapnak, de hogyha ez túlzottan magassá, magasra emelkedik ez az arány, akkor azt már meg fogják szenvedni a lengyel vállalkozások, mert a lengyel vállalkozások ugye ezáltal kimaradnak az Európai Uniós forrásokból. Czarnecki képviselő a bevezető hozzászólásában elmondta, hogy az valóban igaz, hogy rengeteg külföldi vállalat szerepel a közbeszerzési pályázatokon Lengyelországban, és hogy nagyon sok esetben ők kapják meg, ők nyerik meg ezeket a pályázatokat, maguk mögé szorítva a lengyel vállalkozásokat. és az is elhangzott már, hogy sokkal több külföldi vállalat nyer közbeszerzési pályázatot Lengyelországban, mint ahány lengyel vállalkozás nyer pályázatot más tagállamokban. Ez tehát a helyzet Lengyelországban sok esetben nem is maguk a vállalkozók azok, akik nem lengyelek, hanem külföldiek, hanem az alvállalkozók. És sokszor nehezen visszakereshető, vagy nehezen felgöngyölíthető, hogy honnan is származnak az alvállalkozók egy ilyen hosszú vállalkozói, alvállalkozói láncban. A vállalkozókat tömörítő szervezetek véleménye szerint Lengyelországban a lengyel vállalatok azért nem nyernek el külföldön közbeszerzési pályázatokat, mert a lengyel vállalkozások alapvetően a helyi, az otthoni piacra fókuszálnak, és nem is nagyon hisznek abban, hogy mondjuk külföldön közbeszerzési pályázatokon sikeresen indulhatnának. egy új pénzügyi keretbe lépünk, és remélem, hogy most már optimistábbak lehetünk majd a következő időszakban. A lengyel vállalkozások gyorsan tanulnak, és reméljük, hogy az új finanszírozási ciklusban sikeresebbek lesznek, mert megtanulták a leckét. Reméljük, hogy több önbizalmuk lesz, és jobban megjelennek majd az Európai Unió egyéb tagállamainak piacain. Egyrészt úgy, hogy közbeszerzési pályázatokat nyernek el, másrészt pedig úgy, hogy megtanulják hatékonyabban felhasználni az Európai Uniós forrásokat. Ugyanis a 2014-2020-as időszakban még több pénz is lesz elérhető, mint az előző időszakban. Lengyelország számára tehát óriási kihívás, hogy ezeket az alapokat megfelelőképpen tudja felhasználni. A kereskedelmi kamara rendkívül sok segítséget nyújt a lengyel vállalkozóknak, hogy meg tudjanak felelni ezeknek a kihívásoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Drolc úr, köszönjük az előadást, és köszönjük szépen, hogy bemutatta a lengyel helyzetet. A következő hozzászóló Magyarország lesz. Az államtitkárasszonynak fogom megadni a szót a miniszterelnöki hivatal részéről, hogy mutassa be a magyarországi helyzetet, parancsoljon. Thank you, Mr. President. Uh, köszönöm szépen. Én szeretném magyarul uh, megtartani az előadásomat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a mai bizottsági meghallgatásra. Az idei év különösen jelentős számunkra, és azt mondom, hogy nem csak a mi számunkra, hanem az összes tagállam számára, hiszen nem csak lezárunk egy, új, egy régi fejlesztési ciklust, hanem egy újabbat is kezdünk. Ez nagy kihívás, azt gondolom, mindannyiunk számára, de hazánk készen áll a feladatra. A kormány eltökélt célja úgy zárni a 2015-ös évet, hogy a 2007-13-ra megítélt uniós forrásokból lehetőség szerint minden forintot hazavigyünk. A feladat nem könnyű, de abban bízunk, hogy nem is teljesíthetetlen. Ahhoz azonban, hogy megértsük, miért nincs egyszerű dolgunk Magyarországon, ismerniük kell a hazai tényeket is. A 2010-es Magyarországgyűlési választások után egy igen nehezen működő rendszert örököltünk, ami a fejlesztéspolitikát is illeti. Az előző kormány sok hibát követett el azzal, hogy az uniós támogatások felhasználásának odaítélésekor nem mérte fel pontosan azt, hogy a kedvezményezetteknek mire lenne valójában szükségük. Mivel az Unió 7 éves fejlesztési ciklusban gondolkodik, vagyis a végrehajtási szabályokat a pénzek felhasználásának elsődleges céljait 7 évre előre megszabja, ezen a rendszeren akkor nem tudtunk azonnal változtatni. Hiába volt kormányváltás 2010-ben, a pénzfelhasználás tartalmi kérdésein és a végrehajtás szabályain nem módosíthattunk. A 2007 és 2013 közötti fejlesztési keret több mint feléről akkora már támogatói döntések születtek, ezért a legfontosabb célunk az volt, nem is lehetett más, mint hogy felgyorsítsuk ezeknek a kifizetéseit. Sajnos reális esélye volt annak, hogy országunk jelentős mennyiségű forrást veszít, azért nem volt időnk belemenni egy több éves egyeztetési procedúrába. A bizottság rendkívül kedvezőtlen prognózisai és a kormányzás átvételekor tapasztalt anomáliák azonban arra vezettek minket, hogy jelentős intézményrendszeri átalakítást végezzünk el. 2014. január 1-én a miniszterelnökség vette át az irányító központi koordinációs szerepet a fejlesztéspolitikában, és ezzel párhuzamosan az operatív programok irányító hatóságai átkerültek az egyes szakminisztériumokhoz. 2015. július elejéig 120 ezer beérkezett pályázatunk, pályázatunk volt, ebből mintegy 70.400 projekt részesült támogatásban. Ebből 30,7 milliárd eurót tesznek ki a leszerződött projektek. A legsikeresebb operatív programjaink a gazdaságfejlesztési operatív program, a környezet és energia operatív program, a regionális és a közlekedési operatív program. A jóváhagyott támogatások felét közlekedésfejlesztési, illetve környezetfejlesztési projektjeink teszik ki. Emellett jelentős támogatásban részesültek az oktatási, a foglalkoztatási, a vállalkozásfejlesztési és az egészségügyi projektek is. A közlekedési infrastruktúra fejlesztések esetében mintegy 1400 projekttel kötöttünk támogatási szerződést, csak nem 10 milliárd euró értékben. A közlekedés fejlesztésen belül meghatározott fejlesztési prioritások eredményeképpen a közút, a vasút, a közösségi közlekedés, a kerékpáros közlekedés fejlesztése tekinthető az uniós támogatások nyertesének hazánkban. A fejlesztés alá vont vasúti pályák hossza összesen, ez, ez aztán egyébként tartalmazza az új és a felújított vasútvonalak hosszát is, 236 kilométert tesznek ki. A kerékpáros fejlesztések során megépült 855 kilométer új kerékpárút. Az elmúlt időszak jelentős közösségi közlekedési fejlesztései közé sorolható a budapesti metróépítés és hat jelentős villamosfejlesztési projekt is. Emellett a közösségi közlekedés, a járműpark, úgy mint buszok, villamosok nagymértékű megújításával is fejlődött. A közúti fejlesztések eredménye, hogy megépült 527 km új és megújult 2774 km közút. A humán fejlesztéseink között kiemelt szerepet kapott a munkaerőpiacra való belépés segítése, képzések nyújtása, a minőségi közoktatás biztosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőség megteremtése, a felsőoktatás fejlesztése, illetve ezek minőségének javítása. Jelentős hangsúlyt kapott a társadalmi befogadás erősítése, a leghátrányosabb helyzetű térségekben, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása. Fontos terület az egészségmegőrzés és az egészségügyi humán erőforrás fejlesztés is. A humán fejlesztések eredményeként 521 iskolát és 20 egyetemet újítottunk fel. Az egészségügyi fejlesztések fókuszában a járóbeteg szakellátó intézmények korszerűsítése állt, 26 intézmény újult meg, és három jelentős kórházfejlesztés valósult meg. A munkaerőpiacra visszavezető készség és tudásfejlesztési képzésekben több mint 1 millióan vettek részt. A környezetvédelmi beavatkozások prioritásai között szerepelt a megújuló energiafelhasználás növelése, energiahatékonysági fejlesztések, vízbázisvédelem, környezeti értékek megóvása, hulladékgyűjtés, szennyvízkezelési rendszerek modernizálása. Ezeknek a beavatkozásoknak köszönhetően több mint 3 millió ember védelmét sikerült biztosítani az árvíz és belvízkároktól. A megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosság száma a fejlesztések eredményeként elérte csak nem a 8 millió főt. A gazdaságfejlesztésen belül a fő prioritások a kutatásfejlesztés és innováció, a kis- és középvállalkozások, valamint az infokommunikációs fejlesztések támogatása, modern technológiákkal és szolgáltatásokkal járulva hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez. A fejlesztéseknek köszönhetően mintegy 29 ezer kis- és középvállalkozás kapott támogatást, és több mint 100 ezer munkahely jött létre. A kutatásfejlesztés és innováció támogató beruházások 1,2 milliárd, a turisztikai fejlesztések 1 milliárd, a településfejlesztési projektek csak nem 1 milliárd, a közigazgatási projektek pedig 0,6 milliárd euró támogatást kaptak. A vállalkozások összesen 5,4 milliárd euró támogatásban részesültek, ami több mint 43 ezer sikeres projektet jelent. A támogatások kedvezményezettjeit tekintve az önkormányzati és a költségvetési szervek projektjei meghaladják a 15,8 milliárd eurót. A számokon túl azonban sokkal fontosabb az, hogy a 2007-13-as uniós ciklusnak köszönhetően a felújított kórházak, autópályák, hidak, életminőséget javító beruházások és élhetőbb települések jellemzik Magyarországot. Lakott területen autóban ülve szinte két percenként láthatunk uniós társfinanszírozással megvalósított beruházást. Az ország minden szegletében megvalósult, vagy éppen most van folyamatban valamilyen nagyszabású építkezés, fejlesztés, felújítás. Olyan projekt, amely jobbá, könnyebbé, szebbé teszi egy adott közösség mindennapjait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyarországra érkező uniós források határainkon túl is jelentős gazdasági növekedéshez járulnak hozzá. A fejlesztéspolitikai beavatkozások országhatárokon átnyúló pozitív hatásait azt gondolom jól példázzák a nettó befizető tagállamokhoz visszaáramló források. A mintegy 70 ezer támogatási szerződéssel rendelkező projektből 10 ezer esetében található 100%-ban külföldi tulajdonú szállító, míg 6 ezer projekt esetében külföldi céget is találunk a projektek beszállítói között. Ha a leszerződött összegeket vizsgáljuk, ugyanebből a szempontból azt láthatjuk, hogy 30,7 milliárd euró szerződött összegből csak nem 15 milliárd euró szerződött összeggel rendelkező projekt van, amelynél található legalább egy 100%-ban külföldi tulajdonú szállító. Ezen túlmenően 5 milliárd euró értékben rendelkeznek projektek szerződéssel, amelyek esetében külföldi adószáma rendelkező cég is található a projekt beszállítói között. Egy projekthez nyilvánvalóan több szállító is tartozhat, így az említett arányok csak a külföldi szállítók megjelenésének gyakoriságát, de nem a részesedésüket mutatják. Ez utóbbi arány a számla alapú kifizetésekből vezethető le. A projektek kifizetéseit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a számla alapú kifizetések, ami 24 milliárd eurót tesznek ki, 15%-át adják kizárólag külföldi tulajdonossal rendelkező szállítók, és 5%-át külföldi adószámmal rendelkező szállítók. A külföldi tulajdonú beszállítók aránya az egyes programok viszonylatában változó. A kifizetéseket vizsgálva elsősorban a nagy infrastruktúra fejlesztési programokban, ami a közlekedési, környezetvédelmi, valamint az informatikai fejlesztéseket foglalja magában, találhatunk az átlagnál magasabb arányban 100%-os külföldi tulajdonú beszállítókat. A külföldi adószámmal rendelkező beszállítóknál ezek az arányok részben eltérnek. Ennél a kategóriánál a legmagasabb arányban a gazdaságfejlesztési program érintett a kifizetések mintegy 18%-ával, amelyet a közlekedésfejlesztési program követ a kifizetések 8%-ával. A 100%-os külföldi tulajdoni háttérre rendelkező beszállítók tulajdonosi körét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az EU15-ből érkező beszállítók dominálnak közöttük, ők adják a kategória kifizetéseinek 89%-át. A beszállítók között egyértelműen kiemelkednek az osztrák tulajdonú cégek, amelyeket a franciák és német cégek követnek. Még egyértelműbb a kép, ha kizárólag a magyarországi nagy projektek beszállítóinak tulajdonosi szerkezetét vizsgáljuk. Magyarország 55 nagy projektet valósít meg a 2007-13-as időszakban, ezek közül 45-nek már van bizottsági támogató határozata. A nagy projektek összköltsége meghaladja a 8 milliárd eurót, és elsősorban közlekedési, környezetvédelmi, valamint egészségügyi területeken jelennek meg. A nagy projektekre kifizetett mintegy 5,4 milliárd euró, 54%-a köthető külföldi beszállítóhoz, és ezen belül egyharmada olyan beszállítóhoz, amely 100%-os külföldi tulajdonnal rendelkezik. A nagy projektek esetében szintén megállapíthatjuk, hogy az osztrák, a francia a német tulajdonban álló cégek dominálnak, mint például útépítési beruházásoknál vagy akár a metróépítésnél. A számokból látható, hogy a projektek kivitelezéséből a 100% külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező cégek, valamint a külföldi cégek jelentős mértékben részesülnek beszállítói szerződéseiknek köszönhetően. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2007-13-ig tartó programozási időszakban 24,9 milliárd euró uniós fejlesztési forrás állt hazánk rendelkezésére. 2012 nyarán nagyarányú, mintegy 2 milliárd eurós forrásvesztéssel számolt az Európai Bizottság. A miniszterelnökség 2013-ban ennek megfelelően azzal az elvárással vette át a munkát, hogy a kifizetéseket felgyorsítsa. Magyarország jelentősen 25 ponttal növelte egy év alatt a rendelkezésére álló uniós támogatások kifizetési arányát. Míg 2013-ban 5,6 milliárd, 14-ben 6 milliárd eurót fizettünk ki, az idei év első 6 hónapjában már 3,2 milliárd eurónál tartunk. Reális tehát a korábbi célkitűzés, hogy Magyarország a 2007-13-as időszakban a rendelkezésére álló források 100%-át felhasználja. A V4 országokkal összehasonlítva hazánk esetében nem számolunk forrásvesztéssel, a teljes rendelkezésre álló uniós forrás lehívására törekszünk tehát. Az idei évre mintegy 7,3 milliárd euró kifizetési tervet fogadott el a magyar kormány annak érdekében, hogy a teljes 7.13-as támogatási keretet elszámolhassuk a bizottsággal. A tervet az első fél évben sikerült teljesítenünk, és mindent megteszünk azért, hogy ez a második fél évben is így legyen a lehívásokat, a benyújtott, illetve benyújtás alatt álló elszámolásokat is figyelembe véve 82%-os az elszámolási arányunk a bizottsággal. Eddig a támogatási keret több mint kétharmada érkezett meg Magyarországra. A sikeres záráshoz számtalan olyan intézkedést hoztunk, amely vagy szabályozói, vagy likviditás oldalon támogatja a kedvezményezetteket a fejlesztések sikeres befejezésében. A kormány mintegy 3,3 milliárd euró értékben engedélyezett túlvállalást különböző projektekre, a lemorzsolódó forrásokra ugyanis fel kell készülnie minden tagországnak, ha az a célja, hogy 100%-os abszorpciót érjen el. Egyes tagországok például eleve kizárták magukat a teljes lehívás esélyéből, mivel a forrásoknak csak kevesebb, mint 100%-át kötötték le a 100%-os lehívás érdekében a 100%-ot meghaladó többletkötelezettségvállalásra van szükség. Ennek egyik indoka, hogy a bizottság, mint azt az élet mutatja, a ciklus legvégén is kifogásolhat a ciklus elejé projekteket, és milyen esetekben időhiány miatt már nincs lehetőség a forrásvesztés elkerülésére, mint a tartalékok beállítása. A regionális átlag 105%, ez hazánk esetében 112%-on áll. A 2007-13-as fejlesztési ciklus pénzügyi zárásáig már csak néhány hónap van hátra. December végéig nem csak a támogatott fejlesztéseket kell befejezni, hanem a pénzügyi kifizetést is teljesíteni kell minden futófejlesztés esetében. A pályázatokon nyertes vállalkozásoknak, állami intézményeknek, háttérintézményeknek ki kell fizetniük a szállítóikat. Magyarország kormánya számolt azzal, hogy lesznek olyan fejlesztések, amelyek különböző okokból nem valósulhatnak meg. A futóberuházások soron kívüli felülvizsgálata azonban lehetővé teszi, hogy egyes, korábban támogatott fejlesztésektől elvonjuk a forrást, és a zárásra minimalizáljuk az ország költségvetési kockázatát. A kabinet a lehető legtranszparensebben kezeli ezt a fejlesztés politikai kérdést is, ezért készítette el és hozta nyilvánosságra a késedelmes projektek listáját. Ezen azok a közfinanszírozású fejlesztések szerepelnek, amelyek esetében kockázatosnak ítéljük a megvalósítás lehetőségét. A kormány célja az volt, hogy figyelmeztesse és egyben ösztönözze is a projektgazdákat. Ezeken a késedelemben lévő projekteken is múlhat ugyanis, hogy hazánknak sikerül-e a 2013-as uniós ciklussal járó keretösszeg teljes lehívása. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2014-20-as uniós ciklusban újabb nagy kihívások előtt állunk. A magyar fejlesztéspolitika legfontosabb célja a gazdasági függetlenség stabilizálása és ezen keresztül új munkahelyek teremtése. A munkavállalók számának növekedése több pozitív változást is eredményez, ezért elsősorban olyan kezdeményezéseket fogunk támogatni, amelyek révén munkahelyek jönnek létre. Arra törekszünk, hogy a lehető legjobban és leghatékonyabban használjuk fel az Európai Uniós támogatásokat. A cél az, hogy a pénzek a lehető legjobb helyekre kerüljenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Okay. Uh, Köszönjük szépen. Köszönöm szépen Vitályos asszonynak az előadást. Köszönjük szépen, hogy ilyen részletesen bemutatta a magyarországi helyzetet, és hogy Magyarország hogyan tud profitálni az uniós forrásokból, illetve hogy a különböző vállalkozások hogyan élnek a lehetőségekkel. Van még időnk, úgy látom, úgyhogy ha a kollégák szeretnének kérdéseket feltenni az eddigi három hozzászólóhoz, akkor most van rá lehetőség, parancsoljanak. Thank you, Chair, and... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindhárom előadónak az előadást, illetve Czárnecki úrnak a jelentéssel kapcsolatos munkát. Ami az abszorpciós rátákat illeti minden egyes Európai Uniós tagállamra nézve, természetesen ez alapvető és rendkívül fontos kérdés. Mindig beszélünk arról, hogy a gold platinget meg kell szüntetni, az adminisztrációt csökkenteni kell, a bürokráciát kezelhető szintre vissza kell fogni. Sok esetben a helyi, regionális kormányzatok inkább normális, hagyományos banki hitelekhez folyamodnak, mint sem, hogy Európai Uniós támogatást kérjenek azért, mert az Európai Uniós támogatással nagyon magas szintű bürokrácia és bürokratikus munka jár. A különböző tagállamokban a közbeszerzési pályázatok különböző módon működnek, de azért általánosságban elmondható, hogy minden egyes tagállamban egy közbeszerzési pályázatot nagyobb eséllyel nyer el egy otthoni cég, egy helyi cég, mint egy külföldi cég. Ennek az az oka, hogy egy külföldi cégnek egyébként nem könnyű ugyanolyan szintű pályázatot benyújtania, mint egy belső, egy otthoni cégnek. Az Európai Uniós szabályokat nyilván mindenhol maximálisan figyelembe kell venni, de azért meg kellene néznünk, hogy kellene-e normálsítani, standardizálni az Európai Unióban mindenhol a közbeszerzési pályázatokat, hogy mondjuk ugyanolyan feltételek mellett, ugyanolyan eljárásokkal, ugyanolyan formai követelményekkel az új, régi, otthoni és külföldi vállalkozásokra nézve. Hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor azt látjuk, hogy a külföldi cégek inkább az adott tagállamban, ahol a tevékenységük folyik, inkább ott létrehoznak egy új céget, mint hogy külföldiként tevékenykedjenek vagy pályázzanak, mert sokkal egyszerűbb létrehozni egy új saját céget, mint külföldiként egy közbeszerzési pályázaton részt venni, és mindez elég sok problémával jár. Tudom, hogy létrejött egy magas szintű munkacsoport, amit a bizottság most fog majd elindítani a bürokrácia csökkentésére. És reméljük, hogy 2018-ra már eredményeket is hoz majd ez a magas szintű munkacsoport, csak hogy a bürokrácia csökkentésére ennél azért kicsit hamarabb szükség lenne, mert így tudjuk csak növelni az EU-s források, az EU-s források felhasználását, és a tagállamok felvevő képességét. Czarnecki úrnak még egyszer köszönjük a munkát, azt hiszem, hogy nagyon sokat fogunk még erről a kérdésről beszélni a jövőben. Tehát még egyszer mondom, közös megközelítésre van szükség, maximális és mindenre kiterjedő együttműködésre a kohéziós kérdésekben, és végül, de nem utolsó sorban kevesebb bürokráciára van szükség, akármilyen kohéziós politikai vagy kohéziós alapos kérdés merül fel. Köszönöm szépen. Szeretne valaki más is esetleg kérdést feltenni? Hogyha nem, akkor visszaadom a három előadónak a szót, hogy reagáljanak képviselőtársam hozzászólásához. De előbb még én valamit szeretnék elmondani. Azzal kapcsolatban, amit Drodz úr elmesélt, a lengyel vállalkozások aggájaival kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ezeknek az aggályoknak a jelentős részét otthon helyi szinten lehetne kezelni. A kolléga is az imént hozzászólt a gold plating kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ezek helyi szinten, tagállami szinten kezelhetőek. Azt is meg kell nézni, hogy egy adott közbeszerzési pályázaton vannak-e egyáltalán otthoni helyi cégek, akik pályázhatnának, és az is elhangzott, hogy számos vállalkozás nem is tudja, hogy milyen Európai Uniós forrásokért folyamodhatna. Tehát a konkrét kérdésem az lenne, hogy mi az ön véleménye a regionális szinteknek, a helyi szinteknek milyen szerepe van abban, hogy az Európai Uniós források eljussanak a vállalkozásokhoz. Erre is kérném, hogy válaszoljanak majd. A w Polsce e, instytucją e, rządową, która odpowiedzialna jest za mm, jó, van egy kormányzati szervezetünk, egy intézményünk Lengyelországban, amely az administratív oldalát intézi az európai eszközöknek, az infrastruktúrális és fejlesztési minisztérium, ahol ezek vannak, de a gazdasági minisztériumot is bevonjuk erőteljesen ebbe a tevékenységbe. Itt egy külön struktúrát alakítottunk ki a támogatások témájára. Mindenek előtt, amikor kis és középvállalatok is érintve vannak. Én úgy látom, hogy mindeddig sok minden történt ezen a területen. A lengyel adminisztráció és kormány számos lépést tett a könnyítés érdekében. Persze sok többet lehetne még tenni, a gazdaság szereplői gyakran kommentálják, sőt javaslatokat is készítenek, konkrét javítási javaslatokat is készítenek, amikor a bürokrácia leépítéséről van szó. Ezt gyakran panaszolják, erre felhívják a figyelmet a nemzeti közigazgatás szintjén a megfelelő információk rendelkezésre, bocsátása természetesen fontos, hogy minél több ilyen entitást szeretnénk bevonni ezekbe a programokba. Aztán van a Business Center Club, amit már korábban említettem, a Nemzeti Kereskedelmi Kamara, akiknek szintén feladatuk, hogy projektekről tájékoztassanak, itt támogatást biztosítanak a vállalatoknak is, hogy a legjobb megoldásokat keressék annak érdekében, hogy hozzáférjenek az EU forrásaihoz. Persze nem csak az EU-t nem csak az EU-ra hívjuk fel a figyelmet, mint finanszírozási forrásra, hanem arra is, hogy a végrehajtásnak milyen buktatói vannak például az európai jog végrehajtása lengyel területen is fontos kérdés. Igyekszem válaszolni a feltett kérdésre. Nem szeretném ezt túlságosan hosszúra nyújtani, mert meglehetősen komplex kérdésről van szó, de tagállamokban nemzeti szinten úgy gondoljuk, hogy még sok feladat áll előttünk annak érdekében, hogy egyszerűsíteni tudjuk az eljárásokat, ezt nemzeti szinten tudjuk egyrészt erősíteni ezt a folyamatot, de az EU-nak, az EU struktúráinak is ilyen értelemben kell változniuk, mert különben ez nem működhet. Köszönöm. Niszler úr és Vitályos asszony, rögtön kommentálja kérem. Én a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésre szeretnék reflektálni. Én azt nem tapasztalom, tehát hazánkban az nem figyelhető meg, e, amit a, a képviselő úr mondott, e, miszerint e, hazai cégek többet nyernek a közbeszerzési eljárásokban. Ami megfigyelhető, az például nálunk az építőiparban, ezt az előadásom keretében is elmondtam, a hazai tulajdonú cégek részaránya 50% alatt van szemben a külföldiekkel. Mi támogatjuk Magyarország részéről az egységes közbeszerzési szabályozást. Ennek érdekében egy új közbeszerzési törvényt is alkottunk, amely már a parlament előtt van, és várhatóan novemberben fog hatályba lépni. Én azt gondolom, hogy az új törvényünk az mindenképpen még átláthatóbbá teszi majd, és még transzparensebbé teszi a közbeszerzést, és egy olyan széleskörű társadalmi konzultációt követően alakult ki a normaszöveg, amelyet egyébként folyamatosan egyeztettünk a bizottsággal, hogy azt gondoljuk, hogy ez mindenképpen segíteni fog a, a cégeknek a közbeszerzésekben. Köszönöm szépen. Akkor... Ha kiegészíthetem a kollégáimat, a nagyon helyesen a kollégám az előbb elmondta, Katina Grecu, regionális politikai igazgatóságról létrehozott egy magas szintű csoportot, amelynek a feladata az egyszerűsítés. Létrejön egy szakértői bizottság, illetve már létre is jött, amely majd rövidesen el is kezdi a munkáját. És tudnunk kell, hogy köztudott, az eredmények majd csak a ciklus végén várhatók, de a szándék az, hogy azért mégis ennek a magas szintű csoport munkájának az eredményeképpen már korábban jöjjenek az első eredmények, a következő években akár. A másik kérdés, amelyet említettek, és amely nyilvánvalóan olyan kérdés, amely nagyon sok, amelyel küzdködnek a, a hatóságok. Ez a közbeszerzési szabályoknak az összetett kérdése. Ezeket a szabályokat, mint tudják, nem csak az Európai Unió alkotta meg, hanem globális szabályokból eredez előttük őket, ezeket a szabályokat VTO konformnak kell lenni az EU szabályainak, és mm, a globális versenyre kell tekintettel lennünk. Talán a lengyel és a magyar kollega is beszámolatnak arról, hogy milyen tapasztalatuk van EU kívüli cégekkel. Ezek is részt vesznek-e pályázatokon, amelyeket a lengyel irányító hatóság írt ki. De nem csak Lengyelországban találunk ilyen cégeket is, hanem tudjuk, hogy néhány vállalat azért vállattal sikerült tapasztalatokat szerezni, hogy finoman fejez, diplomatikusan fejezzem ki magam. Amikor a hibaarányról beszélünk, itt a, ebben a szakbizottságban. A közbeszerzés területén a hibák aránya kapcsán abból indulhatunk ki, hogy a legfontosabb hiba forrást a közbeszerzési eljárások jelentik, illetve a szabályok, a közbeszerzési szabályokban megsértése. Arra gondoltunk, hogy a bizottság Eh, úgy próbálja közelíteni, vagy megoldani ezt a problémát, hogy eh, kapacitásba kell beruházni a tagállamokban, eh, tehát emberi erőforrás fejlesztésre van szükség, hogy korrektül tudják alkalmazni a szabályokat a tagállamok. A Digi Régió sokat fektetett be képzésbe, a munkatársak képzésébe, a szabályrendszer elmagyarázásába. Az is fontos kérdés, hogyha az egyszerűsítésre törekszünk, akkor nyilvánvaló mindig van olyan lehetőség, hogy erről sokat beszéljünk, de hát legyünk őszinték, nem tudunk a saját árnyékunkon túllépni, abból a szempontból, hogy azért látni kell a közbeszerzés bizony a korrupt prevenció első lépése is lehet, és ezért különösen komolyan kell venni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Más kollégának vagy -e, van-e kérdése a pódium vita részevőihez? Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltak, hogy előadást tartottak és megválaszolták a kérdéseket. Most rátérhetünk akkor a meghallgatás következő részére. Ugye most nem is vettem észre, hogy itt van közben az elnökasszony, és csak folytatom, folytatom. Tehát mehetünk tovább. Következik a második panel. Ez a kutatóintézetek véleménye. Roland Blomeyer úr van itt, a Blomeyer és Sanz-tól, és kérdezem, hogy hol van ő. Itt, itt ül fel kell tennem a szemüvegemet. Az előadása után pedig a képviselők kérdésére gondolom válaszolni fog. Köszönöm szépen. Very specific. Köszönöm szépen. Egy igen specifikus kérdéssel, megkereséssel fordultak hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a Tenders Electronic Daily adatai alapján értékeljük a 2012-2014-es adatokat. Maga a prezentáció valóban erre az időszakra vonatkozik, tehát a 2012-2014-es időszakra. A TED adatokat le lehet tölteni, lehet elemezni, ezek az adatok már feldolgozásra kerültek nagy részben, és egyelőre ezt az időszakot tudjuk felhasználni és bemutatni. Tehát azokat az adatokat tudom bemutatni, amelyeket az Open TED munkacsoport már elemzett és feldolgozott. Az adatok egyébként már a 2012-2015-ös időszakra megvannak, de ezekből az elemzésekből a 2012-2014-es időszakot fogom bemutatni. Magukról az adatokról is szeretnék néhány szót szólni. Voltak olyan esetek, amikor anomáliákat tapasztaltunk a TED adatokban, vagy pedig az adatok nem voltak teljesen megfelelőek, tehát so, néhány esetben felmerült a gyanú, hogy a feldolgozott adatok az Open TED-ben nem voltak megfelelőek. 114 ezer szerződéssel kapcsolatos adatok vonatkoznak a 2012-2014-es időszakra. Körülbelül 6000 ezeknél nem tartalmazta az ország nevét, ami azért eléggé megnehezítette az adatok feldolgozását, és körülbelül 10.000 esetben nem szerepelt a számadat, nem szerepelt az érték, tehát hogy a kiadott szerződés milyen értékű volt, és 5000 szerződés esetében pedig nem volt egyértelmű az értékre vonatkozó számadat, úgyhogy 15 ezer esetben rossz helyre került bevezetésre a szerződés értéke. Ezen kívül voltak olyan szerződések, amelyek nem érték el a megfelelő küszöbértéket, ezek a küszövértékek természetesen változnak a szerződés jellegétől függően, és a szerződés kötő hatóság számára nem is olyan egyszerű ezeket az adatokat feldolgozni, illetve ami a publikációs vagy nyilvánossági küszöb alá esik, ezekkel kapcsolatban nehéz volt megszerezni a megfelelő adatokat azt ugye nehéz kideríteni, hogy egy adott tagállamban a plafon vagy a küszöbérték alá eső értékű szerződéseknek milyen része kerül be végül is a tedbe, és mekkora hányada nem. Voltak problémák azzal kapcsolatban is, hogy a szerződést kötő hatóság, illetve a szerződés üzemeltetőjének a neve nem, szerepül, nem szerepelt szisztematikusan az adatbázisban, tehát hogy nem derült ki, hogy milyen vállalkozások, egyéni vállalkozások kaptak esetleg támogatást, mert mondom, konzisztens módon nem kerültek be az adatbázisba a vállalkozások nevei. És akkor most nézzük magát az elemzést. Összesen 314 ezer szerződésről van szó, amelyek 116 ezer milliárd eurót öleltek fel. Ennek nagy része látható, hogy az EU 13-ak országaiba tartozik. Azt látjuk, hogy körülbelül az értékek tekintetében 90%-ban ugyanarra a tagállamra, vagy ugyanabban a tagállamban található a szerződéskötő hatóság, illetve a szerződés üzemeltetője. Ez is azt mutatja, hogy igazából nem nagyon kerülnek át ezek a szerződések más tagállamba, vagy ha igen, akkor inkább alvállalkozók alapján. Ez alapján, a táblázat alapján eléggé egyértelmű, hogy Általában a tagállamokon belül maradnak ezek a szerződések, mind az EU13-aknál, mind az EU15-öknél egy-két kivétel van. Ezeknél a kivételeknél volt egy-két igen nagy szerződés Svédország és Hollandia esetében. Tehát nagy határokon átnyúló szerződések voltak ezek. Ez azt jelenti, hogy a teljes érték körülbelül 10%-a vonatkozik a határokon átnyúló esetekre. Nagyon érdekes pont is kiderült az elemzésből, ez pedig az, hogy az EU13-ak a, olyan szerződései, amelyek az EU 15-ös tagországokra vonatkoznak, az kb. százszor annyi, mint az ellenkező irányban megvalósuló szerződések, tehát az EU 15-ökből az EU 13-ak felé irányuló szerződés. hogyha az országok elkülönítésénél maradunk, akkor a legnagyobb határokon átnyúló szolgáltatók, hát a szolgáltatók nem csak alapanyagokra vonatkoznak, hanem határokon átnyúló szerződés üzemeltetőkre is. Egyértelmű, hogy az EU15-ök majdnem 70%-ért felelősek a teljes érték tekintetében a határokon átnyúló szerződéseknél és a tagjelölt országok, illetve egyéb országok 13%-ot képviselnek. Összességében a tíz legnagyobb ellátó ország, legalábbis az érték tekintetében Olaszország, Spanyolország, Németország, Ausztria és a Cseh köztársaság. Itt látható még néhány tagállam, amelyet már említettem az előző szlájdon is, Korea, Svájc, tehát az EU-n kívüli a harmadik ország kategóriába tartozó, és a jobb oldalon pedig az USA látható, de Olaszország és Spanyolország nagyon komoly százalékos arányt ölel fel a határokon átnyúló kategóriában Németországgal, Ausztriával és a Cseh köztársasággal. Az Egyesült Királyság a szerződések számát tekintve a második helyen áll, de az érték tekintetében meg sem jelenik a grafikonon, ami azt jelenti, hogy igen magas számú, kis értékű szerződés valósult meg az Egyesült Királyságban. A határokon átnyúló szerződéseket megvizsgáltuk, ezeknek a jellegét tekintve, hogy milyen jellegű szerződések voltak. Ezek a határokon átnyúló szerződések 64%-a munka jellegű szerződés. Tehát a teljes határokon átnyúló szerződések 64%-át munka jellegű szerződések teszik ki azt egészen pontosan nem tudjuk, hogy ennek a pénznek hány százaléka tér vissza az eredeti országba, vagy pedig ott marad, mert alvállalkozókhoz kerül az adott országban. Ez még olyan terület, amit egy kicsit részletesebben meg lehetne és meg is kellene vizsgálni. Ez nagyon leegyszerűsített megközelítés lenne, hogyha azt mondanánk, hogy a 64% ugye elhagyja az országot. Ami a CPV kategóriákat illeti, az építőipar áll az első helyen, a közlekedés és kiegészítő szolgáltatások állnak a második helyen. Ez a százalékos arányban nagyon nagy arányt képvisel a határokon átnyúló szerződéseknél. A határokon átnyúló szerződések, amelyeket specifikusan az EU13-akban valósult meg. Itt Lengyelország, Románia és Szlovákia foglalja magába a legtöbb ilyen szerződést. Lengyelország az egyéni szerződések számát tekintve kiemelkedően magas eredménnyel áll az első helyen. Az ellátó vagy szolgáltató országok Olaszország és Spanyolország, mint az imént Németország, Csehköztársaság és Ausztria, és megint harmadik országként megjelenik Dél-Korea és Svájc. És hogyha megnézzük a másik grafikont, a szerződéseknek a számát, hiszen az előző az értékre vonatkozott, a szerződések számában Lengyelország messze az első helyen áll. a határokon átnyúló szerződések kapcsán. Hogyha megnézzük Lengyelországot, akkor megint csak hasonlóak a grafikonok, mint az előző grafikonok esetében. Megjelenik Japán, mint harmadik ország, az első tízben, de egyébként kísértetésen hasonlít ez a grafikon az előzőekre. Ez nagyjából összefoglalja az eddigi elemzésünk eredményét. Lezárásképpen azt tudnám elmondani, hogy az alapok 2012 és 2014 közötti felhasználásában körülbelül 90 százalék. Ja, elnézést, az imént elfelejtettem mondani, hogy csak Európai Uniós alapokról van szó. Tehát, hogy az említett három évben felhasznált szerződések 90%-ában a szerződést kötő hatóság, illetve a szerződést elnyerő vállalkozás ugyanabban a tagállamban tevékenykedik. A határokon átnyúló szerződések pedig az EU13-akból indulnak ki általában, és az EU15-ökben valósulnak meg. Ez sokkal nagyobb arányt képvisel, mint az ellenkező irányba történő szolgáltatás nyújtás. És még két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik a közvetett és közvetlen határokon átnyúló szerződések kérdése. Ezeket valóban egy kicsit részletesebben meg kellene még vizsgálnunk. Tehát, hogy egy bizonyos tagállamon belül megkötött szerződések értéke mekkora arányban marad meg az adott országban, vagy pedig megy vissza abba az országba, ahonnan származik az adott vállalkozás. és figyelembe véve, hogy magát a munkát nagy részben alvállalkozók végzik el, amelyek szintén ugyanahoz a tagállamhoz tartoznak, mint a szerződéskötő hatóság, ez is még további elemzést igényelne. Kaptunk már megkeresést ezeknek az elemzéseknek az elvégzésére, de amikor a jelenlegi munkát elvégeztük, akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy az EU-s intézményekhez befutó szerződések az érték tekintetében 35%-ban belga vállalatoknál kötöttek ki, valószínűleg ugyanez az arány lehet a közvetett szerződések esetében is, de még ezt is egy kicsit részletesebben meg kellene vizsgálnunk, tehát nagyjából így tudnám összefoglalni az elemzésünket. Thank you, Ms. Köszönöm szépen Akar Manornak Egy sorban ülnek itt a kollégák, egymás mögött elbújnak láthatóan, de lehetőséget kínál önöknek, hogy akar úrtól kérdezzenek. Amennyiben van kérdésük, nincs. Talán megtehetem én hogy felteszek egy kérdést, olyan, ugye a kutatásról is beszélt, és bizonyos kérdésekre válaszok is várhatók, tehát vegyes tagállamokban miért van több ilyen határokon átnyúló szerződéskötés ezen a területen. Lengyelországról hallottuk, ők is elég sokat odaítélnek határon kívül, tehát más országokban. Miért van ez így az önvéleménye szerint, hogy egyes államok ebben nyitottabbak, tehát adott esetben ez a közbeszerzési szabályokra vonatkozhat, vagy máshol pedig nehezebb egy külföldinek részt venni. Nem vagyok biztos benne, hogy hogyan alakul ez az önök vélemény szerint, mit mutat itt a kutatásuk. azt gondolom egy dolog, amit megállapítottunk, inkább kérdésként merül fel itt a, e, itt e, ez e, mm, sajnos több időg nem volt, mi is csak a kérdés megfogalmazásig jutottunk ezen a területen, és az elemzés, amit igénybe vette a teljes időnket itt a meghallgatásig, mm, tehát mélyebbre nem tudtunk menni ebben az ügyben, és nyilvánvalóan az elképzelhető, hogy érdemesebb lenne mélyebbre ásni ezen a területen, és adott esetben megfelelő visszajelzéseket keresni. Azt gondolom, hogy az érdekeket tehát érdemes lenne ennek utána járni és alaposabban megvizsgálni. Köszönöm szépen, én is felteszem a kérdést. Mit kezdünk ezzel a tudással, ezzel az ismerettel? Hát lehet, hogy érdekes tehát elmondani, hogy milyen rossz dolog, hogyha külföldre megy a pénz. Hát persze egy, egy globális, egy összefonódó gazdaságban, hát erről szól a dolog, ugye, hogy külföldön is lehet beszerzéseket szerezni. Tehát az EU13-ak szerepel itt a beszállítóknál, Olaszország, Spanyolország, Németország, Csehország. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság Macedóniában járt, tehát Fájromban, és ott is feltettük a kérdést. Sok évvel ezelőtt volt, hogy kik a főbeszállítók Fájromban, és Olaszország volt ez a mezőgazdaság miatt, mert, német, mert Olaszország komolyan kereskedik, nagymértékben kereskedik mezőgazdasági gépekkel. Tudjuk-e, hogy milyen termékek azok, amiket itt szállítanak, mert adott esetben elmondhatjuk, hogy érdemese kialakítani egy saját gazdasági ágazatot itt. Kérdés az, hogy mit szállítanak erre, érdemes lenne odafigyelni, van-e ismeretük ezzel kapcsolatban. A második kérdésem pedig az, hogy Lengyelország esetében nagyon érdekesnek tartom a statisztikát, mert akármibe fogadtam volna, hogy nem csak a szerződések számánál, hanem az értékeknél is Németország szerepel elől. Spanyolország, Olaszország, Horvátország meglepő módon szerepel a listán, tehát mit tudunk itt a Lengyelországba irányuló szállításokról? Um, yes, a, a, a a quick sort of... Hogyha röviden áttekintjük a szerződéseket, amelyek az ellenzés alapjául szolgálnak. Itt azt látjuk, hogy Spanyolország, Olaszország esetében mindenek előtt ilyen szerződés, ilyen munkavállalói szerződések voltak ezek, vagy és érdemes lenne ezt megnézni. Biztosan megtesszük a következő hetekben. Nagyon sajnálom, persze, még egyszer rá kell kérdeznem. Odahaza élnek lengyel hölgyek a szüleim, a szüleim igencsak idősek, és a lengyel hölgyek azt mesélik, hogy milyen nehéz munkát találni Lengyelországban például. És ha látom ezeket a nőket, a gyermekek közül három Hollandországban van, és egy van Lengyelországban nem talál munkát, tehát itt munka vállalói megbízásokat adnak. Hát érdemes lenne erről többet tudni, hogyha itt a lengyel példából indulunk ki, a lengyelek azt hiszem a legmobilabb nép egész Európában, hát korábban is ugye mindjárt a határok lebomlása után útnak indultak, hogy máshol keressenek munkát. Érdekesek a számok, de nem eléggé részletesek, eh, nem tudjuk elemezni igazán ez alapján a helyzetet. Tudunk erről többet mondani? Tehát fordítva, milyen mobilitás jött létre az utóbbi időszakban, és ez pluszt eh, a gazdasági többletértéket hol terem. Tudom, ez egy másik kérdés, mint amit önnek feltettek, de van-e olyan felismerése önnek, ami nálunk érdekes lehet. Ami a második pontot illeti, itt a többletértékkel kapcsolatban, azt gondolom, ez mert túlmutat azon, amit mi a tanulmány kontextusában vizsgálhattunk, de hát nyilván több részlet adatot tudnánk adni, hogyha utána járunk megvannak, most nem tudom behívni őket egy pillanat alatt, de különböző módon tudnánk ezt vizsgálni és mélyebbre menni, érdekes értékek láthatók, hogyha lejjebb megyünk a számokkal, jobban felbontjuk ezeket a számokat, mint amiket az összefoglaló tartalmaz, nyilván ez részletesebb adatokhoz vezetne. Például adott esetben az olasz vagy a spanyol adatok, tehát a, a szerződéses munkavégzésnél mi, mi lehet az oka? Köszönöm Ackerman úrnak. Azt gondolom, hogy a kutatás korlátozott volt itt a hatáját tekintve egyelőre, de érdemes lenne bizonyos számok mögé benézni, és biztos, hogy válaszokat kapnánk szerintem. És érdekes lenne, hogyha utána járna ennek a dolognak, és hogyha megteszi, akkor kérem, hogy informálja a jövőben a szakbizottságunkat. Most pedig befejezzük, az előadó következik, Csárnecki úr, záró megjegyzéseit halljuk. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki itt volt, és felszólalt, vagy hozzászólt a meghallgatáson. Nagyon érdekes volt az egész program. Azt mondanám, hogy a gazdaság sokkal több, mint kereskedelmi mérlegek. Van pszichológiai komponense, fontosak az érzelmek, az emóciók, a gazdasággal kapcsolatban. Tanulja voltam, amikor pár évvel ezelőtt Nagy-Britanniában egy nagyon súlyos gazdasági válság keletkezett John Major miniszterelnöksége idején, és Nagy-Britanniában a társadalom ezekben a válságos időkben Hiába mondták neki, hogy milyen pozitívan változnak a gazdasági mutatók egy idő után, úgy érezték az emberek, hogy mégis változásra van szükség. És ugye kiderült, hogy a számok alapján minden remekül megy, de lehet, hogy csak arról van szó, hogy jön a pénz az országokba. Nem akarok túlzottan polemizálni, de Novakov úr, aki előbb már elhagyott minket, azt mondta, hogy a, az EU 15-ökben, illetve a régi tagállamokban sok az administratív akadály, és ezért egyszerűbb az ilyen a régi tagállamokbeli vállalatoknak leányvállalatokat alapítani az új tagállamokban, akik azután megnyerik a pályázatokat és akkor ők már helyi vállalatnak számítanak, holott hát alapvetően ez egy ilyen bonyolultabb, mert külföldi vállalat leányvállalatai sok esetben. De a probléma igazából az érzés, hogy mit érzünk, vajon az EU-s források, az EU-s pénzek hova kerülnek, oda-e, ahova szállják őket. És ahogy az elnök asszony is elmondta, hogy jó, ez egy nyitott piac, minden vállalatnak alapvetően ugyanolyan esélyt kell adni, régi vagy új tagállambeli vállalatoknak egyaránt. De hát azért mégsem csodálkozunk, hogyha a helyi eh, vállalatok úgy reagálnak, ahogy az úgynevezett szegényebb tagállamokbeli vállalatok, akik úgy érzik, hogy azért itt igazságtalanság eh, történik, és eh, nem felül, nem tisztességesen mennek a dolgok. És erről is beszélni kell, ezzel is foglalkozni kell. Ma hallottuk, hogy Lengyelország, az én hazám, sok támogatást kap de tegyük emellé azt, hogyha az egyfőre eső támogatást nézzük, akkor már az új tagállamok között mi a lista végén kullogunk, mert hát nagy ország vagyunk, nagy a népesség, és éppen ezért sokkal többet árul el a valós helyzetről, hogyha egyfőre jutó számokat nézünk. Itt Szlovénia, Észtország, a kisebb országok esetében jóval nagyobb az egyfőre jutó támogatása összege, mint nálunk Lengyelországban. A vita a meghallgatáson nagyon érdekes volt. A nagykövet úr született diplomata, ez teljesen kiderült abból, amit elmondott, és hát ez majd eljut a lengyel választókhoz is. Nagyon információgazdag is volt a meghallgatás, köszönöm a nagykövet úrnak is, és Vitályos asszonynak is, aki nagyon érdekes előadást tartott. Úgy tűnik, hogy tovább kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel és arra kérem az elnök asszonyt, illetve még mielőtt erre rátérnék, szeretném megköszönni az elnök asszonynak a támogatást, a segítséget, amit kaptunk tőle a meghallgatás megszervezéséhez. És mindenkinek köszönetet mondok, akik hozzászóltak, vagy előadást tartottak. Nagy öröm volt itt lenni. Én is szeretnék köszönetet mondani, pedig magának az előadónak az utolsó hozzászólásáért is, és köszönöm, akik ma eljöttek ide, megválaszolták a kérdéseket. Ez megerősítette bennem azt, hogy nem csak a strukturális alap alapok nettó kedvezményezetjei profitálnak, hanem a nettó befizetők is, azok a tagállamok, akik nettó befizetői az EU-nak, sokszor ezt nem látják, nem ismerik fel, hogy milyen sokat profitálnak ők is, a, tehát a régi tagállamok a struktúrális alapokból. Említhetném az Egyesült Királyságot is példaként. Még egyszer köszönet mindenkinek, nagyon jó volt a téma, jó volt az eszmecsere. Hát jó lett volna, talán kicsit többen vagyunk, de köszönöm azoknak, akik eljöttek és itt voltak. We would like to wish you a very nice holidays.